fejlesztéséről szólnak, azokat eh, töröljük a mai napon. Ezeket meg fogjuk vitatni június 18-án, 19-én, tehát 12, 13 és 14-et töröljük a mai napon. A 22-es napi rendi pontot és 23-as napi rendi pontot Baklich és Gürken kollégáké, azokat felcseréljük. Gyürk úrnak a pontjait felcseréljük és Bolc kolléga hiányzik, ezért azokat a témákat, amiket ő fog, mutatott volna be, azokat Potocsnik kolléga mutatja be. A a tolmácsolás biztosítva minden nyelvre, kivéve román nyelv, csütörtök reggel lesz. És természetesen van egy másik terem, ahol végig lehet követni figyelemmel az ülés munkáját. Tehát ezen elkezdjük el a munkát. Kezdjük Fernando Correira de Campos kollégának a jelentésével a transeurópai energiainfrastruktúrákról szóló anyagával. Parancsoljon kollega! Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek a rendkívül fontos hozzájárulásokért, amelyeket benyújtottak. Nagyon fontosak, min, eh, nagyon eh, erős volt az együttműködési készség, és ezt már korábban is bizonyították. Köszönetet szeretnék mondani a további kollégáknak is, akik benyújtottak módosítókat, akik hozzájárultak nagy lelkesedéssel a munkához nagyon sok módosított nyújtottak be, mindezeknek az a célja, hogy jobbá, tökéletesebbé tegyék ezt a az anyagot, ezt a törvénytervezetet, és remélem, hogy a továbbiakban is eh, ilyen lelkesen fognak hozzájárulni az anyaghoz. Én úgy vélem, hogy ez az anyag egy rendkívül fontos lépés ahhoz, hogy egy energia, egységes piac alakuljon ki Európában. Az utóbbi években különböző országok eh, önállóan követtek az energia politikáikat, és önállóan hajtottak végre energetikai beruházásokat, infrastruktúrális beruházásokat, de úgy vélem, hogy ez az egységesítés egy nagyon fontos lépés, nagyon távol állunk még tőle, és az egyik nagy kihívás az Európai Uniónak. Viszont sikerült eddig ezzel az egyéni megközelítéssel nagyon keveset sikerült elérni. Azt, amit elértünk, azt nagyon nehezen sikerült elérni, nagyon nagy a függőség a külföld részéről. Voltak esetek, amikor megszakították az ellátást, egyes földrajzi területek nincsenek összekapcsolva, az összekapcsolási pontok, azok a célkitűzések, amelyek kilettek tűzve, azaz a 10%-os összekapcsolási mennyiség, azt még nem értek el nagyon sok országban. Az energia átszállítás kevesebbet növekedett, mint az utóbbi évtizedben. A gáznak az árai nagyon eltérőek Nyugat és Kelet-Európa között. Egyes országokban lehet folyékony, cseppfolyosított gázt elérni alacsony áron, de azt nem tudják eljuttatni az összes európai országban. Aztán elég monopolisztikus piacról létezik, nem hatékony összekapcsolási pontok kapcsolatok nincsenek, és nagyon kevés ösztönző van arra, hogy ezeket a kapcsolásokat, összekapcsolásokat létrehozzanak. A, fo- a európai fogyasztó rendkívül magas árat fizet, nemzeti szinten is, tekintettel arra, hogy milyen szolgáltatást is kap Nos, ezt a kérdést sokkal európai szemléletből kell tekinteni, megnézni. Egy olyan európai rendszert kell létrehozni, amelyik energiállátás biztonságot nyújt, ár, kompetitivitást, versenyképességet, az európai infrastruktúra létrehozása rendkívül fontos energetikai szempontból, ezt fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, és ennek a rendeletnek ez az alapvető célja. Tehát nem egy elméleti témá, munkáról van szó, nem csak prioritásokat kell kiemelni, hanem igenis gyakorlatias módosításokat nyomtottunk be, ezeket a módosítások, ezeknek a módosításoknak az a célja, hogy nagyobb együttműködés, sokkal egységesebb fellépést tegyünk lehetővé egyes nemzeti érdekek blokkolhatják ezt a kezdeményezést, és ez nem pozitív, ez ellen harcolni kell, tenni kell, közös érdekek a közös érdekeltségű projektekbe kell, befekt, kell fektetni, több aktívabban kell dolgozunk, el kell kerülni azt, hogy az építési költségek azokat e, e mesterségesen felemeljék, hogy a jelenlegi e, hálózatkezelők azok ne legyenek monopólium helyzetben, az egységes, az egyablakos rendszer rendkívül fontos, az összes szereplő, piaci szereplő ezt kiemelte, és legyen mindez tárgyilagos, minden legyen tárgyilagos, tárgyilagosan kell felmérni a költségeket és az árakat, az átérnek a jelentőségét kell kiemelni, ott, ahol képviselik magukat a különböző országoknak az energiállátásért felelős szervei. Tehát ez az ügynökség megfelelő módon kiegyensúlyozottan kell tekinteni a projektekre. Ő az egyetlen európai szereplő, amely garantálhatja a fogyasztóknak az érdekeinek a védelmét. Ennek az ügynökségnek a hatalmát növelni kell, különben az európai érdek nem kap megfelelő támogatást, olyan megoldások fognak születni, amelyek nem hatékonyak, és csak bizonyos projektek lesznek eh, eh, létrehozva, és csak néhány országban. Tehát mi ezt a projektet így szeretnénk megközelíteni. Aztán az Európai Bizottságnak van egy javaslata ebben a kérdésben. Nem szeretnénk, hogy minden a tagállamok kezébe kerüljön, mert eh, különben nemzeti hatáskörbe kerül mindez. Mi úgy gondoljuk, hogy európai legyen az irányítás, és reméljük, hogy ez az álláspont a tanácsnál érvénybe jut. Természetesen itt a parlamentnél kell elkezdeni ezt az álláspontot megerősíteni. Megfelelő fontosságot kell nyújtani azoknak a térségeknek, amelyek el vannak szigetelve energetikai szempontból. Egy agregált megközelítést szeretnénk a közös projektekre, meg kell határozni a fontossági sorrendeket, és mindez nagyon fontos lesz akkor, amikor ö, csök költségvetési csökkenés lesz majd az európai prioritásoknál. Nos, mindezekre oda kell figyelni. Aztán zárásképpen egy másik dolgot szeretnék mondani a finanszírozást illetően. Nagyon fontosnak tűnik, hogy ne torzuljon a piac ezáltal, a finanszírozás által, ugyanakkor egyes infrastruktúrák, amelyek nem használhatóak, nem megfelelőek, amelyek nem járnak anyagi előnnyel, azoknak nem, azokat nem szabad támogatni. A pénzügyi támogatás tehát rendkívül fontos, főleg a pénzügyi válság keretében olyan eh, térségekben, ahol eh, a, ezeknek a hiánya akadályozza a fejlődést. Nos, rendkívül fontos javaslatot eh, szeretnék tenni, ugyanakkor még mindig a tagállamoknak a jó indulatára számítunk arra, hogy ezeket végrehajtsa. Úgy gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy a parlament hason arra, hogy európai eh, érdekek kerüljenek érvényben, hogy egy egységes fellépés legyen Európa, európai részről. Természetesen továbbra is tartom a kapcsolatot a kollégákkal, már most nagyon sok módosító született. Ha jól értettem a módosítókból, hogy nagyon sok kompromisszumra fogunk jutni, és el lehet érni ezeket a kompromisszumokat. Én úgy vélem, hogy rendkívül fontos, hogy a jövőben is tartsuk a kapcsolatot a kollégákkal, annak érdekében, hogy legyőzzük azért eltéréseiteket, és hogy megszülessen egy egységes álláspont. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevő következnek, és egy kis tájékoztatással is szolgálnék Bizonyára tudják, hogy 845 módosító érkezett, úgyhogy van munkánk. És éppen ezért nagyon sok hozzászólás, hozzászólás lesz. Szeudargász úr az első hozzászóló, az első árnyékelentés tevőtesség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Ahogy az elhangzott, több mint 845 módosítás érkezett eddig, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó előkészítő munkát végzett az elkövetkezendőkre nézve a jelentéstevő. A legfőbb iránymutatásokat, az iránymutatások körülményeit alapvetően meg, hallottuk az imént. Néhány megfontolást azért szeretnék még elmondani. Először is mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió elkezdte a közös piacot, és itt a parlamentben sokat beszélünk arról, hogy mit is jelent a belső piac, hogyan működik a belső piac, és tudjuk, és ez különösen az elmúlt évekre, az elmúlt évtizedre igaz, tudjuk, hogy az olyan fontos területek, mint az energia, Nos, ez a belső piac nem működőképes, hogyha nincs közös infrastruktúra. Tehát ez előfeltétele a belső piac megfelelő működésének. Ebben a jelentésben azt hiszem leginkább arról fogunk beszélni, és ugye tudjuk, hogy még nagyon sok teendőnk van. A kompromisszos módosításokat is ki kell dolgozni. És ugye itt nem csak az a fontos, hogy egyáltalán megvalósítható legyen a szavazás, hanem az is célunk, hogy jobb legyen az anyag, amit kiadunk a kezünkből. Tehát úgy érzem, hogy ebbe az irányba mutat majd leginkább a vita fő csapása. Közös érdekű, közös érde, érdekű projektek, PC-ik, itt nagyon-nagyon sok dolgot kell még tisztázni. Tudjuk, hogy nagy, nagy szükség van a folytonosságra, a pc k nem légből kapott ötletek, ezek a közös érdekű, vagy közérdekű projektek. Meg kell nézni azt, hogy mi a, mennyire ö, fejlődött az ilyen közérdekű projektek fejlesztése, vagy tíz év múlva mi várható, mi, vál, mit lehet, mi lehetett változtatni a jövőre nézve. Erről nagyon sok a vita már most is, és mindenképpen a részleteket is tisztázni kell. Aztán a regionális csoportok összeállítása és munkája is fontos főcsapás, és végül, de nem utolsó sorban a finanszírozás kérdését is meg kell vitatni. Erről is szól egy bekezdés az anyagban, és úgy vélem, hogy ezt még igencsak pontosítani kell. A lényeg az, hogy az hogy ezen a területen is útmutatásokat dolgozzunk ki, tehát a finanszírozásról is szóljanak útmutatások itt a jelentésbe. Azt hiszem, hogy a legfőbb célkitűzéseket, a legfőbb irányokat világosan látjuk. Sok munkánk lesz, ez világos, és legközelebb is azt hiszem, hogy jó szívvel gratulálhatok majd a jelentéstevőnek, illetve ezt megismétlem most nincs. Nagyon sok munka van még hátra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Valéán úr következik. Velán asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kollégák, Koreja de Campos úr. Igaza van. Elnök asszony hihetetlenül komoly munka vár még ránk. Próbálom a lehető legrövidebben összefoglalni módosítóim lényegét, és hogy mindezek mögött milyen politikai okok húzódnak meg. Azt hiszem, hogy a, a Connecting Europe eszközzel kapcsolatban az lesz a legkomolyabb vitatárgy, vitatéma, hogy pontosan az EU-s pénzekkel milyen projekteket kívánunk finanszírozni. Tehát a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban kell ezt a vitát lefolytatni, illetve a több éves pénzügyi tervezéssel kapcsolatban. A 15-ös cikk arról szól, hogy milyen feltételek mellett lehet a finanszírozást megtenni. Azt hiszem, hogy meg kell várni ezen szövegrész véglegesítése előtt, hogy a több éves pénzügyi terv pontosan hogy fog kinézni. A Connecting Europe Connecting Europe Facility új eszköz, de egyfajta komplementer szerepe van egyéb EU-s pénzügyi eszközökkel. Meg kell nézni, hogy egyáltalán lesz-e ennek költségvetése. Az útmutatások úgy lettek kialakítva, hogy azt meg tudjuk vizsgálni, hogy a PCI, tehát a közérdekű projekt státuszt, mely, státuszra mely projektek érvényesek. A közlekedési területen eh, nagyon sok konkrét projekt van, az energiaszektorban pedig a bizottság az előtt kívánja véglegesíteni a finanszírozást, illetve mielőtt még lenne egy világos listájuk, hogy egyáltalán milyen projektek vannak. Tehát eh, van egy kis veszélye annak, hogy nem lesz elég a finanszírozása az energetikai kérdéseknek, és eh, itt még nem is beszéltem a telekom projektekről kérdés az is, hogy 2013 közepéig pontosan mely projektek készülnek el. Nos, a koreaira jelentést a lehető leghamarabb véglegesíteni kell, el kell fogalmazni, de a Connecting Europe facility és ezen a jelentésen is nagyon komolyan kell dolgozni. Azt kell elérni, hogy a lehető leghamarabb be tudjuk fejezni, de nyilván függünk a többéves pénzügyi terv kidolgozásától is. Olvashatunk a jelentésben egy előzetes listát a közérdekű projektekről. Azt hiszem, hogy a regionális csoportok csoportok számára is lehetővé kell tenni, hogy erről döntsenek. Ugye ez nem volt benne az eredeti szövegben. Aztán kérdés az, hogy milyen feltételek alapján választunk meg valamit közérdekű projektnek. Nos, erről is a regionális csoportoknak kell dönteni. még akkor is, hogy ha a tervezési státuszban nem voltak bevonva. Azt gondolom tehát, hogy a regionális csoportoknak sokkal komolyabb szerepet kell adni. A ö, átkötéssel foglalkozó, ö, tehát az átkötetéseknek is nagyon komoly szerepe van, nagyon fontosnak tartom az, hogy a kockázatelemzési fázist komolyan vegyük. Tehát a négy hónapos fázist minimál időtartamnak tartom. Nos, Fontosnak tartom az, hogy a közérdekű projektekről a döntéshozatali folyamat konszenzusos alapú legyen a tagállamok között, és úgy gondolom, hogy nem, lehet, nem kéne megadni a tagállamoknak a lehetőséget, hogy blokkoljanak egy projektet, hogyha abban nincsenek közvetve érde, közvetlenül érdekelve. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az olyan projektek kapjanak elsőbségek, amelyek a diversifikációt szolgálják, illetve az energiaellátást segítik elő. Nos, komoly munka még előttünk, nagyon sokat kell dolgoznunk, és remélem, hogy a kompromisszumos módosítások megfelelőek lesznek. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Zsádó úr következik. Merci, madame la... Köszönöm, elnök asszony kollégáimhoz hasonlóan szeretném kiemelni az előadó munkájának minőségét, hiszen ez a szöveg rendkívül fontos, és most ez bizottságunk vitáinak középpontjában áll, úgyhogy igazi kihívás vár bennünket, erről kell megegyeznünk. Elolvasva a módosító indítványokat, úgy látom, hogy jó irányba haladunk. Nem ökológiai jellegű ez, vagy zöldek szövege, hanem látjuk azt, hogy a különböző frakciók profitálni akarnak ebből a szövegből, azért, hogy egy igazi európai energia, vízió vagy jövőkép felé haladjanak. És szerintem itt igen nagyra törő kompromisszumokat tudunk találni. Először is a hosszú távú perspektíva legyen a középpontban, akkor, amikor az infrastruktúrákat elemezzük. Hogyha 30-40 évre hozunk létre infrastruktúrákat, akkor alapvető, hogy ezek az infrastruktúrák, ahogy megépülnek, ahogy megtervezik őket, a klíma és energia céljainkkal összhangba legyenek, figyelembe véve a 2050-es célokat. A második pont, amely a bizottságunk kéréseit fogalmazza meg, ez az, hogy az elektromos áramnak adjunk előbséget, elsőbséget. Tudjuk, hogy ha megnézzük, hogy a beruházások egyharmadát az elektromos áramba szükséges végrehajtani, akkor látjuk, hogy ez kulcskérdés. A jelentés is az elektromos áramnak ad prioritást, de úgy látjuk, hogy ez nem energia szállítási vonatkozás, vagyis az energiaszállítást is jobban ki kell domborítani ebben a jelentésben. A másik az intelligens, okos hálózatok és az elosztás kérdése. Hogyha a hálózatok intelligensek, és ha így tudunk infrastruktúrákat megtakarítani, akkor ez hasznunkra válik, hiszen a most folyó tárgyalások során az energiahatékonyságról Szintén meg kell említeni, sőt, el kell mélyíteni az elosztás és az intelligens hálózatok kérdését. A másik, a regionális csoportok, a munka átláthatósága, az összes érdekelt fél bevonása számunkra alapvető elemek, nevezetesen akkor, amikor elfogadjuk, vagy elfogadhatóvá tesszük a költség haszon módszert, és az összes elemzést, amit majd még elvégzünk, mert ha nem, akkor az összes projekt késsedelmet szenved, mert nem vonjuk be az érdekelt feleket, és ők vitatni fogják az alkalmazott módszereket. A másik pedig a CEF kérdése. Szeretnénk mi is, hogyha ezt a struktúrát erősítenénk, ahogy ezt az előadó is kiemeli. Igazi transeurópai hálózatra van szükség, koordinációval, igazi koordinációval, hiszen, hogy is mondjam, ha az infrastruktúra hatékony akar lenni, akkor nem lehet csak a pólusokat erősíteni. Itt az európai koordináció szükséges, az engedélyek, a megvalósítás kérdése, a környezetvédelmi kockázatok, a környezetvédelem kérdése, valamint a helyi lakossággal való viták, megbeszélések, ezek mind szükségesek. Tudjuk, hogy sokszor ellenzi a helyi lakosság a projektet, és még akkor is, hogyha legitim egy-egy projekt, projekt nem lehet megvalósítani. Tehát az állampolgárokat már kezdetől fogva bele kell vonni ebbe a vitába. Köszönöm, Sador. Most pedig Tuzenovszki úrnak adom meg a szót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 Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Nem szabad ezeket tovább. Eh, Köszönöm szépen. És eh, most ezek voltak az árnyi jelentéstevők, a további tagoknak adom meg a szót, Madame de Castillo-nak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is szeretnék gratulálni újfent az előadónak, Correia de Campos úrnak, az fenn az előbb említett okok miatt úgy vélem, hogy a munka rendkívül jó, nagyon kiegyensúlyozott a javaslat, eh, és a rengeteg módosító indítvány ellenére nagyon sok lehetőség van arra, nagyon nagy lehetőség van arra, hogy nagy támogatottságot eh, érjen el. Három eh, módosító így területet szeretnék kiemelni, amelyet korábban is hangoztattam már, nagyon röviden fogom mindezt megtenni. Először is 108 és 132-es módosító, amikor is szó van az árak összehasonlításáról és benchmarkingról, amikor az összekapcsolásokat indítjuk el. Én úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, mert védi a fogyasztók és az ipar érdekeit. A második, a 132-es és 319-es módosítóra, az európai hálózatok fejlesztésére, amely párhuzamosan halad a telekommunikációs európai hálózatokkal, annak érdekében, hogy kihasználjuk mindkét hálózatnak a szinergiáit, és úgy vélem, hogy ez nagyon fontos. Egy másik, az eh, smart trades, azaz az okos energiahálózatok felépítésére. Aztán a regionális szervezetekre szeretnék utalni, amelyek azon dolgoznak, hogy folyósokat építsünk ki. Tekintettel ezekre a projektekre és ezeknek az összetettségére és a résztvevők számára is, ahogy korábban említettem, és így szerepel ez a 215-ös módosítónál, hogy bevezessük a legnagyobb hatékonyság elérése érdekében, hogy egy opcionális eszköznek a bevezetésére, mégpedig, hogy adjuk meg a bizottságnak a lehetőségét arra, hogy a regionális csoportokat, amikor túlságosan nagyok és eltérők az érdekek, hogy azokat alcsoportokra bontsa, annak érdekében, hogy operatívabb legyen ez a struktúra. Aztán a 15-ös cikknek eh, cikkre fogok beszélni, a finanszírozás kérdéséről. Váliáni asszony és Dikámposz úr is eh, említette már, és Sevárgász úr is említette már a néppárt nevében, ez egy fontos téma, mert nem csak frakciók említettek ezt, hanem különböző egyéb csoportoknak a tagjai is említették, és ők is támogatják ezt az elképzelést. Mint ahogy tudjuk, az elképzelés az, hogy a támogathatatosság kritériumait változtassuk meg, tegyük át a Connecting Europe Facilities-hez, amelyiknek az előadója a asszony, tehát arra az anyagra kerüljön mindez, és mindez összefügg az energetikai infrastruktúrákkal, mert ott létezik ezeknek a projekteknek az osztályozása. Valjan asszonynak az ötlete a következő. Hogyha meghatározzuk, hogy melyik a választhatósági kritériumok az energetikai infrastruktúráknál, hogy megvál, kiválasztjuk, hogy melyet lehet eh, finanszírozni az európai összekapcsolási alapból, hogyha nem tudjuk végül is, hogy miért csinálják, akkor 9 milliárd eurót állítanánk le, anélkül, hogy tudnánk, hogy mire is fogjuk ezeket költeni. Az én véleményem az, hogy a végső költségvetésnek a nagysága, és szerintem ez rendkívül fontos kérdés, a, a, a végső összegnek, az összege tehát nem érdekes, nem fontos. A lényeg az, hogy határozzuk meg, hogy melyek azok a közös érdekű projektek először is. Tehát a kritériumokat kell meghatározni, hogyha 9 eh, milliárdról van szó, akkor 9 milliárd, hogyha 5 milliárdról van szó, 5 milliárd, de előtte meg kell határozni a ö, eh, kritériumokat. A kritériumokat függetlenül attól, hogy mennyi a rendelkezésre álló összeg. Úgy vélem, hogy annak ellenére, hogy vannak további témák, nem szeretnék hosszasan beszélni. Hogyha vannak prioritások, és Valian asszony úgy gondolja, hogy eh, bizonyos prioritásokat meghatároz a rendeletben, az egy másik kérdés hogy megnézzük, hogy milyen prioritásokról van szó. De a prioritásokkal kapcsolatosan nagyon elővigyázatosan kell eh, haladni, mert egy olyan rendelet, amely 2020-ig érvényes, és látjuk, hogy milyen változások vannak a világban, ez egy kicsit, kicsit merevé teheti az egész anyagot, az egész dokumentumot, de úgy vélem, hogy a választhatósági kritériumok azok, amelyek a legjobbak, mert azoknak függetlenül kell lenniük a végső rendelkezésre álló összegtől. Emiatt támogatom az előadó álláspontját, a néppárt álláspontját, mégpedig, hogy az anyagi háttértől függetlenül határozzuk meg a kritériumokat az energetikai struktúráknál. Köszönöm szépen! Kedves kollégek, kedves kollégek, nem akartam hozzászólni, megszakítani Del Castillo asszonyt, de meghatároztuk, hogy két-három percet kapnak a hozzászólók, megkérem a további hozzászólókat, mivel hogy hosszú a lista, hogy tartsák be a három percet maximum. Madurell asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden fogok hozzászólni Gratulálni szeretnék az előadónak, a Rede Campos úrnak a kiváló munkáját, és a kiváló összefoglalóval mutatta be a legfontosabb problémákat az imént, és látjuk, hogy mivel szembesül Európa a jelenlegi, pillan- a jelenlegi helyzetben, és mi a helyzet, és én teljesen osztom az összes javaslatát. Ki szeretném emelni nagyon röviden, két módosítót, amelyet benyújtottam, ezeket már a kollégák említették, akik előttem szóltak. Először is az, amelyik rámutat arra, hogy a elektromos folyosokat osszuk meg, ezt az, öt, ezt az elképzelést osztjuk más kollégákkal, az a helyzet, hogy minden egyes folyosó túl sok tagállamot érint, és mindez az irányítást veszélyezteti. Én úgy gondolom a magunk szempontjából, és ugyanezt eh, tükrözzük a módosítóban, mi úgy gondoljuk, hogy a regionális kezdeményezéseknek a struktúráját kellene átvenni, mert ez a struktúra már rendelkezik egy bizonyos eh, gyakorlattal és múlttal. Ahogy Del Castillo asszony mondta, szeretném kiemelni azt a módosítót, amelyet benyújtott az előadó, annak érdekében, hogy a hatékonyságot növelje. Úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés eh, a gazdasági válság idejében, Ilyenkor nagyon nehéz döntéseket hozni, a, főleg, hogyha ezek nagy pénzekről szólnak, Ezeket a költségeket mindannyian támogatjuk, az összes fogyasztó támogatja, illetve hozzájárul ehhez, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ez a befektetés hatékony legyen, és ezt garantálni kell. Biztos vagyok abban, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy átláthatóvá váljanak ezek a döntési mechanizmusok, megvédjük a fogyasztók érdekeit, és ezáltal az ipar érdekeit is. Köszönöm szépen. É, eh, kolléga... Köszönöm szépen, Helmer kolléga. Köszönöm Köszönöm. Én is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Igen, világosá tette az intézkedés céljait. Az első indok itt az európai hálózat, a centralizáció, az európai energiaellátás során, és nem annyira a hálózat hatékonysága és az energiaszállítás. Természetesen hatékonyabb ez a rendszer, hogyha határon átnyúló együttműködés van a tagállamok között, de ezt a tagállamoknak kell irányítaniuk, hogyha a projekt előnyeit látják, és ezt nem szabad központilag Brüsszelből meghatározni és rákényszeríteni a 27 tagállamban. Az előadó eh, beszél a torzulásokról, de ön szerint eh, nem arról van szó, hogy eh, a különböző torzulásokat akarják rákényszeríteni a piacra, hiszen már a fosszilis energiák ellen voltunk, az alacsony szénkibocsátású energiák mellett, de még az alacsony CO2 kibocsátású energia esetében is mi a megújulók mellett és a nukleáris energia ellen foglaltunk állást, de úgy látom, hogy ennek nincs racionális oka. Az egész európai energiapolitika a torzulás létrehozásáról szól, de egyetértek önnel az, a téren, hogy nem kellenek torzulások, de közben most éppen ezt végezzük, torzulásokat hozunk létre. Ön beszélt a gáz áráról, nem tudom, hogy észrevette hogy Amerikában felére csökkent a gáz ára, mert az amerikai gazdaság új gázforrásokat fedezett fel, közben mi itt Európában ezt nem követjük, és Közben ezt meg kellene tenni, tudnánk csökkenteni a gáz árát, kevésbé függővé tenni magunkat az importtól, de nagyon keveset tettünk ezért ebben a szakbizottságban. A másik, volt egy mondat, mondata önnek, a fogyasztók joga hatékony és kifizethető energiához. Én egyetértek, nagyon szeretném, hogy az európai fogyasztók hatékony és kifizethető energiát kapnának, de ezt nem lehet megtenni úgy, hogy az igen magas áru, intermittens energiákat alkalmaznak, mint a szélenergia és a napenergia. És ahogy általában itt a parlamentben és a bizottságban, bizottságban történik, csodálatos gondolatokat fejezünk ki, de közben olyan szakpolitikát valósítunk meg, amely az óhajaink ellenében megy. És éppen ezért én ellenzem ezt az intézkedést. Köszönöm, Girek kollega. Györk kollega. Eh, elnök asszony, ez a mi örök problémánk Girek kollégával, de már hozzászoktunk. Eh, no, non è a mia, qui c'è scritto Ghirek, non so chi l'ha scritto, quindi mi scuso con Ghirek e Elnézést kérek öntől és Ghirek kollégától is tőni a szó. Végső soron. Szeretném én is megköszönni mindenek előtt a a jelentéstevőnek a munkáját, és kívánok neki kitartást a több mint 800 módosítóhoz. Ezekhez, mármint a módosítókhoz én magam is hozzájárultam egy jó tucatnyival. Ezen módosítók mellett szeretnék érvelni, egész pontosan három kérdéskör mellett, amelyeket érintenek a módosító indítványaim. Az első kérdéskör a regionális csoportok kérdésköre. Igaza van Zsadó kollégának és másoknak is, akik azt mondták, hogy fontos hogy ezen regionális csoportok eh, munkája transzparens legyen, de az is fontos meggyőződésem szerint, és erre irányulnak a módosító indítványaim, hogy ezen eh, csoportok munkáját eh, ne kössük meg. Tehát szabad legyen a döntési lehetőségük, ne csak a tíz éves hálózatfejlesztési tervekből javasolhassanak beruházásokat, hanem attól függetlenül tehessenek javaslatokat a bizottságnak különböző projektekre. A második eh, terület, amelyet érintenek a módostó indítványaim, az objektív értékelés eh, kérdésköre. Fontos, hogy a módszertan és a kiválasztási szempontok megfelelő alapot teremtsenek az egyes projektek objektív értékeléséhez. De ezen túlmenően szükség van a költség-haszon elemzések auditálhatóságára is ez garantálhatja a számtások megbzhatóságát s mivel az eredmények alapján osztják el a tagállamok a beruházás tényleges költségét ezért ezen háttérszámtások függetlenségét garantálni kell ehhez van szükség a költség haszon elemzések auditálhatóságára. és befejezésül a harmadik eh, kérdéskör amelyet érintenek a módostó indtványaim a beruházások eh, utólagos értékelésének eh, kérdésköre a, beruház, a bizottság eredeti tervezete elsősorban a beruházási fázist előkészítő költséghaszon elemzést eh, részletezi. Meggyőződésem azonban, hogy a teljes körű átláthatóság megteremtése érdekében fontos lenne azt is megérteni, hogy a már megvalósított beruházások milyen hatást gyakorolnak a piaci árakra és a likviditásra. A kép így válik eh, teljessé, az értékelés így válik eh, komplexé kérem a jelentéstevőt, hogy fontolja meg ezeket a kérdéseket, fontolja meg a módosító indítványaimat, és ha lehet, akkor támogassa azokat. Sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Grazie. Eh, Köszönöm szépen, Vidal Quadrasz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ez a rendelet rendkívül fontos egy olyan célkitűzést próbálunk elérni, amit mindig is próbáltunk, de sosem tudunk igazán elérni az energetika politikával, ez pedig az, hogy valóban megvalósuljon az energetikai belső piac. Sajnálatos módon a 2002-es Európai Tanács által megfogalmazott célkitűzést nem értük el, ezt 2012-ben is újra megfogalmaztuk, ez pedig azt jelenti, hogy az hogy a tagállamok közötti összekapcsolódás arányának el kell érni a 10%-ot az előállított infra- e- e- energia mennyiséghez képest. Tehát az összekapcsolódás mértéke lenne itt a lényeg. A jelentés jó, ez már többször elhangzott, majdnem mindenki elmondta. Korera de Campes úr már nem is tudja, mit kezdjen ennyi gratulációval de megérdemelte ezt a sok jó szót. Nos, ahogy említettem, a kiindulási alap nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet ezt még javítani. Nos, én a gázpalackos, vagy a palackos tárolás kérdésével kapcsolatban vagyok kicsit, vannak kétségeim, nem biztos, hogy ezt a, hogy az átviteli rendszer üzemeltetőkre kéne bízni. Szerintem egy olyan mechanizmust kéne felállítani, amely amely az, el lehetne azt élni, hogy, az, hogy a valós költségeket meg tudjuk állapítani, hiszen a múltban nagyon sok meglepetés élt minket. Azt hiszem, hogyha valamilyen ár anomáliát, vagy költség anomáliát érzékelünk, akkor a projekt gazdának ezt meg kell tudni magyarázni. Úgy gondolom, hogy a, kölcs- a késések esetében a, költ- a késlekedések esetében mindig meg kell tudni magyarázni a projektgazdának, hogy miért történt a, a késlekedés. Nem szabad, hogy az európai adófizetőkre hárítsák ennek a költségeit. Nos, az Európai Unió csak közérdekű projekteket finanszíroz, amelynek szociális környezetvédelmi és gazdasági előnyeit más projekteken keresztül nem lehet elérni. Végezetül pedig baráti üzenetet szeretnék Elmer úrnak átadni, illetve Zsadó úrnak is baráti üdvözletemet is. Roger, Értem a kritikai megjegyzéseit, természetesen vannak részigasságok is, de kérem, ne felejts el, hogy a szakpolitikáink nagy része, amelyek arra irányulnak, hogy a szént megpróbáljuk kivonni az energiarendszereinkből. Tehát ezeknek a lénye az, hogy versenyképesek legyünk, illetve az ellátás biztonsága is meglegye. Kérem, ezt vegye figyelembe, amikor álláspontját kialakítja, akkor erre is gondoljon, és így talán kiegyensúlyozott és teljesebb lesz a, az álláspont. Buzsari! Buzsari! Ön azt szeretné hangsúlyozni, hogy az elektromos áram legyen prioritás, de nem szabad elfelejteni, hogy az energiarendszerünkben erős helyet kapnak a megújuló erőforrások, és közben a kontinuitásra is gondolni kell, valamint ott vannak a gázok, ott van a gáz, tehát ezek az elektromos áram és gáz infrastruktúrák egymást mindenképpen kiegészítik. Ezt nem szabad elfelejteni, mert egyébként nem látjuk a teljes képet. A második üzenet Szeretnék egy szívességet kérni öntől. Szól arról, hogy a helyi csoportoknak milyen gondjaik vannak az infrastruktúra létrehozásában, de ezek a csoportok általában a, a regionális politika alapján működnek, legalábbis Spanyolországban. Úgyhogy szeretném kérni barátilag, hogy Spanyolországban az ön politikai barátainak magyarázza el, hogy európai szempontból ezek az infrastruktúrák mindenképpen szükségesek, és ez mindannyiunk hasznára lesz, ez nagyon hasznos lenne, és én ezt előre is megköszönöm önnek. Köszönöm szépen. Uszkok asszony is szót kérdőt már nem látom itt, úgyhogy Kolárszka Bobinszka asszonynak adom meg a szót. Dziękuję bardzo. E, gratulując sprawozdawcy. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Nos, kérem, hogy, kérem, hogy vegyék figyelembe a regionális bizottságok véleményét. Amiről ma itt beszélünk, az nagyon is kapcsolódik a regionális munkához, illetve a kohéziós alapokhoz. Illetve a, illetve olyan döntésekhez, amelyeket alapvetően a helyi önkormányzatoknak kell meghozni. Azt hiszem, hogy mindenki támogatja a regionális tanácsok elképzelését, nagyon sok módosítást terjesztettem én be erről is, másról is, és szeretném, hogyha ezeket figyelembe vennék. Nos, az egyik nagyon fontos kérdés ezeknek a projekteknek a mértéke, mérete. Elképzelhető, hogy egy projektben több ország is részt vesz, És ilyenkor gondolni kell arra, hogy ö, hogyan oldható ez meg egyáltalán, de a Regionális Fejlesztési Bizottság úgy vélte, hogy a kisebb projekteket kéne inkább előtérbe helyezni. Köszönöm. Róla. Na, guardamos era rientrata, madame Woodcocknak. Na most eh, meg, megadom a szót az előadónak, és eh, én is gratulálok neki. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Természetesen pontosítani is kell néhány dolgot, még pedig az, hogy a eh, nem környezetszennyező villamos áramszállítás rendkívül fontos, mert segít abban, hogy ezt a rengeteg anyagot eljuttassam oda, ahova kell. Ugyanezeket a környezet kímélő eszközöket fogom felhasználni arra, hogy feldolgozzam azokat a kritikákat, amelyeket kaptam, annak érdekében, hogy tovább lépjük a, követ, a munkánknak a következő fázisára. Ezen el szeretném megköszönni mindazokat, amelyeket, amiket, e, amiket elhangzottak itt a teremben, az árnyék jelentéstevők, akik nagyon sok időt szántak erre, de elégedett vagyok az érdeklődéssel, amit ez az anyag kiváltott. Egyetértek azzal, ami elhangzott, összefüggésben a nehézségekkel. Igen, valóban igaz, hogy nehéz az infrastruktúrák nagysága, a befektetések nagysága rendkívül fontos témává teszik mindezt. Hosszú távú gondolkodásra késztet minket a téma eh, természete. Szaudádi kollégának szeretném megköszönni a munkáját, látom, hogy egyetért az elhang az általam leírt nagy részekkel, de ami a regionális kulturális csoportokat illeti, nem csak ő, hanem mások is említették. Pilar del Castillo és Vidal Quadra is említette ezt a témát. Ez a kérdés rendkívül fontos. Úgy vélem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy irányíthatóvá tegyünk egy igen összetett folyamatot. Ugyanakkor nem szabad szem elől veszíteni az európai megközelítést. Lehet, hogy nem vonjuk be minden országot, lehet, hogy alcsoportokat hozunk létre, de nem szabad szem elől téveszteni az európai perspektívát. Nem szabad kizárólag csak nemzeti szemszögből nézni a problémákat. Egyetértek azzal is, ami elhangzott, hogy pontosabb kell, hogy legyen a befektetés, és ugyanakkor szem előtt kell tartani az általános elveket. Nem értek egyet Valéan kollégával. Egyetértek azzal, hogy ő támogatja a, azt, hogy a, a közös érdekű projekteknek a, az első megközelítése támogatni lehet, és a, ho, meghosszabbítani az időket, a befektetés és haszon elemzésekre, ezekre mind egyetértek. Egyetértek azzal az ajánlással, amit tette, mégpedig, hogy gyorsan fogadjuk el ezt a jelentést, ezzel is egyetértek. Mi ennek érdekében egyetlen egy olvasatot írtunk elő, tehát egy gyorsított folyamat a révén szeretük volna eljuttatni a plenáris a szeptember szeptemberben legyen meg a hármas eh, tárgyalás. Ugyanakkor van ez a bizonyos pont, amivel nem értek egyet, Valian kolléganővel, mégpedig a 15-ös cikknek a visszavonásáról van szó, amikor is a kritériumokról van szó, amelyeket alkalmaznánk a finanszírozásoknak a támogatására. Hogy ezt tegyük át a CEF-re, a Connecting Europe Facility-re. Természetesen vannak közös pontok, vannak közös felületek, amelyeket fel lehet használni, ugyanakkor ebben elveszne a közös megközelítés kérdése, mert ebben az esetben a, a pont a legfontosabb célkitűzése szenvedne csorbát. A CEF-ben folyamatosan utalások vannak a 15-ös cikkekre, folyamatosan erre utalnak, ugyanis ez a 15-ös cikk az, amelyik meghatározza, hogy mit kell támogatni, és mit nem. Nem hiszem, hogy problémát okoz ez a cikk. Az én véleményem, legalábbis eddig, az, hogy eh, nem akarom megszüntetni, törölni ezt a 15-ös cikket, ahogy a kolléganő javasolja. Ugyanakkor nem ellenzem azt, hogy ezt az utalás megtörténjen más rendeletekben. A CF-ben folyamatosan utalás történik a 15-ös cikkre. Hogyha önök úgy gondolják, hogy a CEF-ben is be kell építeni, akkor rendben van, egyetértenik ezzel. Aztán Zsadó kollega Egyetértek az ön által hangoztatott megjegyzésekkel. Ön azt mondta, hogy ez nem egy túl környezetvédő eh, szöveg, ugyanakkor a megfelelő irányba mutat. Egyetértek, és érdekel engem ez a megközelítés, az ön szempontja. Én támogatom az ön által elhangzottakat, és támogatom Vidal Quadras véleményét is, hogyha a villamos áram kérdését támogatni akarjuk, hanem nem csak hatékonyságról kell beszélni, hanem a legkevésbé szennyező anyagról is eh, beszélni kell, a gázról kiegészítő eh, eh, energiaforrásként lehetne felhasználni, és ennek bevezetése a hálózatba rendkívül súlyos problémákat, technológiai problémákat okoz. Aztán egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyeket eh, tett a Smart Gridről, a eh, regionális csoportok átláthatóságával is. Én nagyon érzékeny vagyok az átláthatóság kérdésére, és annak lehetőségét, hogy bevonjuk a helyi szervezeteket, helyi hatóságokat a projekteknek a korai szakaszaiban, annak érdekében, hogy elkerüljük a problémákat később, ez nagyon jó. Aztán vannak további alternatív megoldások technológiailag, például a villamos hálózatok egy része föld alá kerüljön, ez talán drágább lenne, de hosszú távon talán sokkal jobb, sokkal kifizetődőbb. Hobenovski kollega két eh, világos elképzelés kulcs gondolatot mutatott be. Az első az egyszerűsíteni ott, ahol lehet. A második megjegyzésvel kapcsolatosan vannak eh, gondjaim, hogy elfogadjam, hogy a speciális csoportokat nem szabad prioritásonként összegyűjteni, összecsoportosítani, mert mindennek ugyanaz a súlya. Nem így van. Vannak olyan dolgok, amelyek amiket ki kell emelni. Például ott vannak a költséges haszon elemzés és más dolgokat, ezeket nem lehet pontosan ugyanúgy kezelni. Pilar del Castillo, köszönöm szépen a megjegyzéseit, nagyon pontos megjegyzések voltak mindezek. Igen, az elnök asszony rászólt, hogy túl sokáig beszélt, de számomra ez jó volt, mert meghallgat láthattam az összes megjegyzését. A prioritásos csoportok kérdése nagyon érdekes, és köszönöm szépen, hogy támogatta a 15-ös cikk megtartását. Ő azt mondta, hogy külön kell választani az elfogadhatósági kritériumokat, de az elfogadhatósági kritériumok a parlament feladatainak az egyik része. A parlament nem akarja a kis, apró ügyekkel foglalkozni. A e, parlament a az elveket határozza meg, a szabályokat határozza meg, az aztán ezeket a szabályok mások alkalmazzák. Hogyha törvények, az elvek, a szabályok jók, amikor <clears throat> meg lesz a pénz, akkor könnyebb lesz e- alkalmazni ezeket az elveket. Köszönetet mondok mindenkinek, köszönöm az elnök asszonynak. A villamos folyosok, villamos áram folyosoknak a kérdésére majd visszatérünk, és köszönöm szépen azt a támogatást a benchmarking módszeren keresztül történő költséghatékonyság növelése. én nem értek egyet az ön véleményével, én azt hiszem, hogy nagyon egyoldalú ideológiailag, én nem értek egyet az ön eh, álláspontjával, hogy Európa tönkrement, hogy Európa csődbe ment, nem is gondolom, hogy még a közelében sem jár. Én úgy gondolom, hogy nem keressük a centralizáció, a központosítást, hanem a hatékonyságot szeretnénk biztosítani. Aztán az energiapolitikai kérdések, amelyek torzuláshoz vezetnek. Nos, a torzulások onnan erednek, hogy egységes az energiaár, és mindjárt befejezem, elnök asszony. Elmer kollégának mondok egy dolgot. Az Egyesült Államok, akik rendkívül sok felfedezést tettek energiát az energia területén, két és fél euróért adják a gázt, a japának 17ért, és még nem épített vezettek eh, semmilyen földgáz feldolgozó erőművet. Tehát igazándiból mi nem tudjuk, hogy ezek a tartalékok mennyi ideig tartanak, mennyi lesz a hosszú távú jövedelmezőségük. Lehet, hogy olyan tartalékról tartalékokról van szó, amelyek nagyon gyorsan kifogy, elfogynak. Egy másik kolléga, akinek a nevére nem emlékszem, kiemelte a regionális csoportok fontosságát, és egyetértek vele. Az aztán az ex post értékelésről beszélt a projekteknek, az utolagos értékelés kérdése szerintem nagyon fontos, ezzel javaslatot fogok tenni, nem tudom, hogy megkapjuk erre a lehetőséget. Önök tudják mm, nagyon jól, hogy nem biztos, hogy ez el tudjuk kérni, de legalábbis megpróbáljuk. Aztán Bravnik kollega, Valami rosszat mondtam esetleg? Vagy rosszal, mm, rosszul mondtam a nevét? Ja, értem, gyorsan kell beszélni. Nagyjából mindent elmondtam, köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, és nagyon jól fogunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kimerítő ö, válaszokat, a megjegyzéseket. Monsieur Vinoát kérném, hogy nagyon röviden szóljon, mert tényleg nagyon sokáig tartott ez a téma. Más alkalmak lesznek arra, hogy meghallgaljuk az ön véleményét hosszabban. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni természetesen az előadónak az elvégzett munkához, és a szakbizottság összes többi tagjának munkájához, minden, mindannyian Elmer urat, Helmer urat kivéve osztjuk ezeket a célokat, és azt mondjuk, hogy megfelelő, jó irányba haladunk. Néhány dologhoz szeretnék csak hozzászólni. Először is a PCI-k, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek az azonosítása, vagyis melyik projektet fogunk közös érdekű projektnek minősíteni mindenképpen átláthatóaknak kell lenniük, de fenntartásaink vannak a regionális csoportok összeállítását illetően. Világos itt a feladat, és ezek működőképes méretűek kell, hogy legyenek, ez fontos, és be kell, és gyakorlati szempontból, ami a közvetlen munkát illeti, a 702-es, 703-as, 708-as, 713-as módosításra utalok itt, ezzel nem értek egyet, de az átláthatóságot biztosítani kell, a projektlista legyen nyílt, 720-728-as módosítások, ezek nagyon jók. Jelentős késedelem van a végrehajtásban, mint hallottuk, a projekt szeretné, hogyha ezeket a projekteket be is fejeznék, és biztosítanunk kell ennek körülményeit. Ez egy potenciális konfliktus a tanácssal, mert ők nem akarnak kényszerítő körülményeket látni a projekt végrehajtást illetően. Másik, fel kell gyorsítani a folyamatot, mert sürgős az infrastruktúrák végrehajtása, és Üdvözöljük ezeket a módosításokat, de itt mindenképpen egyensúlyt kell találni. Ott van az egyablakos rendszer koncepció is. Ez összefügg az átláthatósággal és az érintett lakosság bevonásával. Itt a zöldek aggodalmait osztjuk. Több erőfeszítést kell tenni a tervezéskor, és ha ez megtörténik, akkor az engedély kiadása lerövidül. Finanszírozás, 15-ös cég. Teljes mértékben támogatjuk az előadó álláspontját, és eh, ellenezzük a 15-ös cikk eh, törlését. Valéán asszony és szólt. Ez a vita már megvolt a tanácsban, úgy gondoljuk, hogy meggyőztük a tagállamokat arról, hogy ezek az irányelvek a transeurópai energiainfrastruktúrával kapcsolatosan, ezek holisztikus megközelítést követelnek, négy elemet kell figyelembe venni, a prioritások figyelembevétele, az engedély megadása, a költségallokálási eljárás, ami az első lépés még mielőtt az adófizetők pénzéből finanszírozás történne. És itt van a kutya elásva, ezeket az irányelveket koherensen, következetesen kell követni, és a 15-ös cikket így kell látni az irányelvek részeként, a költségallokálási eljárás részeként. A az előzetes pénz alap alokálást ellenezzük. Mindenképpen maximálisan rugalmasnak kell lenni a szektorok között, a kereskedelmi megvalósíthatóságot kell figyelembe venni, de ez ne legyen aránytalan, az energia más, mint a közlekedés vagy a telekommunikáció, és természetesen ennek a szakbizottságnak kell biztosítania azt, hogy az energia sajátosságokat figyelembe vegyék. A meglévő EU, aki végrehajtása a kiinduló pont, nincs kétsége felől, ami a hatályt illeti, nem támogatjuk az olajinfrastruktúrák pénzügyi támogatását, ami a tárolást és egyéb műveleteket illeti. Továbbá a transeurópai projektekhez kell ragaszkodni akkor, amikor az átvitelről és a forgalmazás elosztásról van szó. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Bizonyára tudják, hogy június 19-én lesz a következő etapja ennek a ennek a ö, munkának, ennek a folyamatnak a ö, tárgyalási mandátumról fogunk akkor szavazni. Nos, haladjunk. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló jelentés következik. Tavella úr ennek a jelentős, jelentéstevője és miután nincs túl sok időnk, mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljon hozzá, és aki nem hagyja abba, azt félbeszakítom. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Elnök, kedves kollégák, ha lehet, akkor csendben hagyják el a termet. Kérem szépen, kollégák, munkatársak, csöndesen. Tavel asszony. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló jelentés rendkívül fontos téma. Várhatunk egy kicsit, hogy mindenki lenyugodjon? Elnök, az a gond, hogy aki beszél, az nem, hallg- nem hallja azt, amit mondok. Kérem szépen, csöndese. Tehát a téma nagyon fontos, és a jövőre nézve is rendkívül fontos ez. Az energiának nagyon fontos szerepe van, és az Európa Unió versenyképességét, illetve a, munkahely, illetve a növe- gazdasági növekedést is szolgálja kérem, hogy vegyük azt figyelembe, hogy a szakbizottságunk összes témájához tartozik ez a kérdés, tehát az ibarhoz, a kutatáshoz és az energiaügyhöz is. Hogyan lehet az energiaszektor versenyképesebb, hogyan tudjuk elérni az energia diversifikációt, illetve az energiállátás biztonságát a jövő technológiára is szükségünk lesz, hogy el tudjuk érni a célkitűzéseinket, és pontosan milyen prioritási listára van szükségünk. Hogyan lehet egyre inkább eltérni a szénalapú gazdaságtól. A parlament és a tanács 85-90%-kal szeretné 2050-re lecsökkenteni az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását. Hát nagyon komoly kihívás, hiszen a tagállamokban nagyon eltérő az energiamix, nehéz erre az eredményre eljut, eljut, ehhez eredményt elérni. Ugyanakkor mindent meg kell tennünk azért, hogy együttesen tudjunk dolgozni, és hogy a energiarendszereinket meg tudjuk változtani. Már most el kell kezdeni ezt a munkát, és a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv nagyon fontos kezdeményezés, ez kiegészít más energetikai jogszabályokat, amely egyfajta keretet alkot. Nos, a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben arról is olvashatunk, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet megváltoztatni az európai energia felhasználást, az energiapiacot. Több szenárióról olvashatunk ott, függetlenül attól, hogy pontosan milyen módot választunk, mindenképpen arra kell utalnom, hogy a megújuló energiaforrásokra való átérés biztosan nem fogjuk megbánni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy integrált európai megközelítést alakítsunk ki a megújuló energiaforrásokról. Ez, ennek hosszú távú hatása lesz. Fontos az is, hogy a tagállamok a megújuló energiaforrások költséghatékonysági elemzését elvégezzék, és ezt optimálissá tegyék. A Európai Uniónak célja az, hogy a energiafüggetlenség felé és energiabiztonság nagyobb megvalósulása felé mozduljon el, de ne felejtsük el azt, hogy egymástól függünk. Nagyon fontos az, hogy európai, ész, Európa észak-déli, illetve nyugati és keleti részeit összekössük különböző hálózatokkal. Miután déli államból származom, különösen a déli folyosóval kapcsolatos fejlemények foglalkoztatnak. 2050-ig nagyon sok kihívással fogunk szembe találkozni, és fontosnak tartom, hogy az Európai Unióban valóban megvalósuljon az energetikai belső piac 2011-ig. Figyeljük, vizsgáljuk meg saját forrásainkat is, amikor az energia ellátásról, illetve az energiabiztonságról van szó. Úgy gondolom, hogy rugalmas forrásokra van szükség a energiarendszerekben. Fontosnak tartom az is, hogy a megújuló energiaforrásokat megnöveljük, megfelelő kapacitást kell teremteni annak érdekében, hogy az ellátás biztonsága megteremtődjön. Ilyen szempontból meg kell azt vizsgálni, hogy a földgáz és a megújuló energiaforrásokat hogyan lehet kombinálni. Mindegyik forrás rendkívül fontos, az Európai Unió energiapiacának jövője szempontjából. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani, és kíváncsian hallgatom a kollégák véleményét. Megköszönöm a türelmüket. Grazie lei. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük is el. Az árnyéki jelentéstevő következnek. Három percet adok mindenkinek, de az önök önfegyelmezésére hagyatkozom. Tessék, Rajló úr. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak. Én is megköszönöm az előadó munkáját, de az Európai Bizottság munkáját is, mert kitűnőnek találom ezt a dokumentumot. Nem csak arról van szó, hogy egy fellépési lehetőséget vázolna, hanem különböző forgatókönyveket ismertet 2050-ig. Még nem tudjuk, hogy mi lesz, mi történik pontosan 2050-ig, hanem fel kell vázolni a különböző hipotéziseket, és éppen ezért hasznos ez az anyag. Üdvözlöm ezt a nyitást, ezt az átláthatóságot, és ezt a dokumentumot nem szabad felhigítani, mégpedig úgy, hogy a személyes véleményeket helyezzük előnybe. Ez az anyag kiemeli az energiahatékonyság rejlő potenciálokat, és szerintem meg kell értenünk azt is, hogy ez a lehetőség csak akkor fejlődhet tovább, hogyha nem írunk elő túl sok szabályt. Fel kell használni az Európában rendelkezésre álló technológiákat is, előőr szerepet kell játszani a technológia terén. A megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket is ismerteti ez az anyag. Egyetértek az előadóval és a bizottsággal. Arra van szükség, hogy Európa hozzáférjen a megújuló energiaforrásokhoz. Nemzeti szinten egyébként nagy pénzpocsékolás folyik. A mi a nagy energia projekteket illeti, az a célunk, hogy ezek hatékonyak legyenek, de sajnos jelen pillanatban a tagállamok nagyon sok pénzt pocsékolnak el, mert egyedül haladnak, és itt áttörésre van szükség. Európai szinten kell lépni. Melyik rendszert válasszuk? Azt nem tudom, de minél gyorsabban meg kell találni a választ. Egyetértek a bizottsággal a téren, hogy nem tudjuk elérni a célokat, hogyha csak egy energiaforrásra alapozunk, hanem egy egész energiacsokorra van szükség. Ez alapvető. Lehet, hogy ez az energia mix, ez tagállamról tagállamra változik, de opció a megújuló energiaforrás is, viszont lehet, hogy el kell gondolkodni a színen is, és nem szabad csak ájtatos óhajókra szorítkozni, hanem arra van szükség, hogy a tagállamok törvényeket hozzanak, melyek lehetővé teszik a célok elérését. Az én saját országomban is hatalmas hibákat követek el, és ebben az energia csokorban elő kell irányozni a nukleáris energiát is, még akkor is, hogyha nem szeretjük. De az atomenergia nélkül nem lehetséges a CO2 csökkentése Európába. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rajl kollega. Van Brent asszonynak a szót adom. Thank you, aan um, um, uh, the rapporteur uh, the de in. Köszönöm az előadónak a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy a következő hetek és hónapok vitája érdekes lesz. Roy úrral egyetértek. A bizottság javaslata rendkívül értékes elemeket, adatokat tartalmaz, és igen fontos kutatásokat végeztek ennek érdekében. Én kevésbé vagyok lelkes akkor, amikor arról van szó, hogy a szakbizottság jövőképe lehetővé teszi e, számunkra, hogy meghatározzuk 2020-as vagy 2050-es politikánkat. Először is hosszú távú célokat kell megszabni. A bizottság néhány utat már vázol, most meg kell változtatni az energiapolitikánkat, és 2050-ig el kell érni az, hogy az energia 95 vagy 100%-a megújuló legyen, és 95%-ban a különböző gáz kibocsátásokat, üvegházgáz kibocsátásokat csökkenteni kell, és ki kell zöldíteni a gazdaságokat. A bizottság különböző forgatókönyveket ismertet, nekünk a legfenntarthatóbbat kell választanunk. Ami az infrastruktúrákat illeti, tudni kell, hogy az infrastruktúrák elavultak, és ezeket meg kell újítani. Majd pedig a 2020-as célokat alkalmazni kell, és meg kell újítani. El kell dönteni, hogy milyen politikát folytatunk majd 2020-ban, 2050-ben. Az energiahatékonyság egyébként nagyon sok vita tárgyát képezte itt a mi bizottságunkban, már szavaztunk is róla, most pedig ezt el kell fogadtatni a tanácssal. Ami a megújuló energia kombinálását és az energiahatékonyság kombinálását illeti, legyen ez egyik prioritásunk. Mint elmondtam, nagyon sok energia infrastruktúrával rendelkezünk. Európában ott van az atomenergia, a gáz, a szén. Ezek az infrastruktúrák viszont gyakran elavultak, és most dönteni kell arról, hogy hogyan újítsuk meg az infrastruktúráinkat, figyelembe véve a 2050-es céljainkat. Arra is ügyelni kell, hogy a megújuló energiák és a gáz vegyítése hatékonyan történjen. Egy flamand újságban volt egy igen érdekes cikk, amely azt sugalta, hogy a megújuló energiaforrásokra túl nagy hangsúlyt helyezünk. Közben ez Belgiumban nem így van, bár sok napsütés volt a hétvégén, és ezért sokan nagyon sok energiát használtak fel a múlt hétvégén. És voltak energia szolgáltatási kihagyások. Szükség van a megújuló gáz erőművekre azért, hogy a rendszer megfelelően működjön az átmeneti időszakban is. Emellett a költséghatékonyság, költséghaszon elemzésre szükség van, ami az energiaciklusokat illeti, kezdve a nyersanyag kitermelésétől egészen az erőmű építésig, a kibocsátásig, stb. Megpróbálok gyorsan beszélni, mert úgy érzem, hogy már többet beszéltem, mint amennyi lehetséges. Ami pedig a palagázt illeti, az enne, a gáz szerintem átmeneti energia, és nyitottnak kell lenni. Meg kell érteni, hogy milyen hatása van mindennek a lakosságra, a környezetre és a gazdaságra. Figyelembe kell venni a különböző létesítményeket a régiókban. Így ebben a jelentésben nyitottnak kell lenni, és meg kell a palagáz hatását vizsgálni az emberre és a környezetre. Most itt megállok, és a következő vitákban, ami a jelentést és a módosításokat illeti, még bele fogok menni a részletekbe, és el fogom mondani, hogy szerintem 2050-ig milyen változással kell, választással kell élni. Fiona Hall. Um, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság közé tette ezt az úti tervet, és örülök annak is, amit hallottam a jelentéstevőtől. Örülök annak is, hogy azt mondta, hogy a tagállamoknak együtt kell dolgozni. Közös problémáink vannak, nyilván csak közösen lehet ezeket megoldani. Az úti terv nagyon pozitív dokumentum. Azt mutatja, hogy megvalósítható a szén kivonás az európai gazdaságból, és ez nem kerül hiszonyatos költségekbe plusz költségeket nem jelent. Korábban ugye nem erről volt szó, szóval azt véltük, hogy az energiárakat ez föltornázná, és minél hatékonyabb az energia, minél jobb az energiahatékonyságunk, annál kevesebb energiára van ugye szükség. A költségek egy fontos eleme, és ez olvasható itt is, az, hogy új infrastruktúrákba kell egyébként is beruházni, tehát bármit is teszünk, most kell beruházni az új energiás infrastruktúrákba, úgyhogy jó lenne, hogyha megfelelő infrastruktúrákat vásárolnánk meg, és, állít, és ezzel rendelkeznénk, amelyek jó irányba mutatnak. Nos, az energiahatékonyság az egyik, a magas hatékonyság az egyik új szenárió, és ez 40%-os hatékonyság növelést eredményezni 2050-ig. Ezt ne felejtsük el, amikor az energiahatékonyság irányelvről foglalkozunk, ugye jelenleg ez is terítéken van, szerintem ez is segít minket abban, hogy helyes út, ez is helyes útra terel minket, hogy, és segít abban, hogy a 2020-ra a 20%-os célkitűzést elérjük. Nézzük a megújuló energiaforrásokat. Nagyon érdekes ez a, ez a fejezet. Az összes szenárió ö, azzal, abból indul ki, hogy a megújuló energiaforrások aránya növekedni fog, tehát nincs más opciók, ezt kell választani. Szerintem ez igen tanulságos, és miután a energia, megújuló energiaforrásoknak így is úgy is kulcsfontosságú szerepe lesz. Jó lenne, hogyha a megújuló energiaforrásokat előállító ipar, illetve a megújuló energiával foglalkozó iparba megfelelő beruházásokat tennénk. Tehát az energiahatékonyság és az, energi, az megújuló energiaforrások kombinációja az igazán jó megoldás, és azt gondolom, hogy a gazdasági hatékonyság és a biztonsági kritériumainak is megfelel ez, és ezt mondta, ha jól értettem, a jelentéstevő is, hogy sokkal biztonságosabb ellátásnak számít az, ami a megújuló forrásokból származik. Aztán földgáz. Ugye a földgáz úgy működik, hogy a csatornákat, a vezetékeket el lehet zárni, tehát egészen más ez, mint mondjuk a atomenergia. Ugyanakkor a e, e, ugyanakkor a ö, széndiokszid leválasztás és tárolással összevetve a földgáz kevésbé rugalmas energiaforrás, Tehát nem úgy működik ez, mint mondjuk egy gáztűzhely. Erre figyeljünk tehát oda, és jó lenne, hogyha az energiainfrastruktúrát úgy alakítanánk ki, hogy ez ne jelentsen csapdát számunkra. Tehát lehetőséget kell teremteni a rugalmasságnak, a későbbi változásoknak. Olyan infrastruktúrát kell kialakítani, ami később nem akadályoz minket. Egyetértek a jelentés tevővel abban, hogy az energiahatékosság és a megújuló energiaforrások mellett a harmadik legfőbb elem a megfelelő összekapcsolódás. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a decentralizált megújuló energiaforrásokat is megpróbáljuk valahogyan összekötni, de úgy vélem, hogy a megújuló energiaforrások piacának leghatékonyabb működése, hogyha a különböző tagállamok egymással kereskednek, eladnak, illetve vásárolnak megújuló energiaforrásokból származó energiát. Aztán fölmerül itt a tárolás kérdése is, ez új dimenzió. Hát az Európai Unióba tervezett interkonnektorok ezt a problémát is megoldanák illetve az északi tengerbe egy szuperhálózat kialakításáról is szó van. Aztán nyilván mindig, minden területen azt a fajta megújuló energiaforrást kell kihasználni, ami elérhető, északon mondjuk a szélenergiát, délen sokkal inkább a napenergiát. És úgy gondolom, hogy a mai vita is konstruktív volt, de remélem, hogy a jövőben is konstruktív viták elé Köszönöm. Köszönöm szépen. Jordan asszonynak adom meg a szót, ilyen előadó, és arra kérem önöket, hogy tényleg tartsák be a két perces hozzászólási időt, ott megmutatom majd, mert nagyon sok ember jelentkezett hozzászólásra, és úgy gondolom, hogy mindenkinek a e, jogát kell biztosítani az, hogy hozzászóljon a kérdésekhez. Köszönöm, megpróbálok nagyon gyors lenni nem NV előadóként. Először is aggódom amiatt, hogy nincs szlovén tolmácsolás továbbá. Egyetértek szinte mindazzal, amit az előadónk mondott. Nagyra értékelem a kiegyensúlyozott megközelítéssel kapcsolatos álláspontját, ezt tükrözni kell akkor is, amikor a jövőbeli célokról beszélünk, 2030-ról és a 2050-es stratégiáról. Így a fenntarthatóság háromszögének mindhárom pontját figyelembe veszük, de gondjaink vannak, mert a 2050-es úti tervhez nincsenek adataink a bizottság nem vette figyelembe a háromszög három pontját egyelő módon. Szeretnék hallani erről az egyensúlyról néhány megjegyzést a bizottságtól. A másik a nemzetközi összetevő. Szerintem ez legalább olyan fontos, mint a belső európai, mert az energia úti terv nem csak az energia termelésről, hanem a technológiáról is szól. És engem aggaszt. Az összes energia úti tervé forgatókönyvben arról van szó, hogy globális hatások következnek be. Például Hidegárd asszony sajtóközleményeket adott ki, nekem ez is, ez sem tetszik. Szerintem a forgatókönyveket más feltételezésekre is alapozni kell, nem csak egyre. A másik. Meg kell különböztetni a felelősségeket európai, nemzeti és regionális szinten. Következő továbbra is a forgatókönyvekről van szó. Már elmondtam, hogy mindegyik ugyanarra a feltételezésre alapul, nemzetközi fellépésre a klímaváltozás terén, de közben a az eredményeket illetően például a CO2 leválasztás, munkahelyteremtés és a függőség megszüntetése ezeket fokozottabban figyelembe kell venni. Másik. Nincs forgatókönyv, olyan forgatókönyv, amely figyelembe venné a késedelmeket a CCS esetében és a nukleáris opció alacsony szintjét. A nukleáris forgatókönyvet szorgalmazzák, politikailag, de a CCS szerintem realista elképzelés. Szerintem a kettőt kombinálni kellene. Vagyis a szín leválasztása és tárolása, ezt is figyelembe kell venném. Több integrációt szeretnék látni a szállítás és a közlekedés és energia úti tervben, a másik a backup támogatás. Az intelligens energia szint nem csak intelligens szabályozásról szól, hanem intelligens fogyasztásról és termelésről is. Szeretnék ajánlást látni a nagy közönség elfogadásáról, mert ez csak feltételként szerepel a bizottság jelentésében, és más ajánlások nincsenek benne. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de az idő az az idő, és gyorsan fut. Kirek. Dziękuję bardzo. bardzo Ja wobec tego krótko. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden szólok hozzá, többet szerettem volna mondani, de megpróbálom betartani az időt, és csak a különböző lehetőségeknek az elemzésére fogok szorítkozni. Hogyha megnézzük a különböző forgatókönyveket, a legfontosabb, a hatékonyságé, az eléggé hasonló a Teams úr jelentéséhez, a következőt szeretnék erről mondani. A hatékonyságról nagyon sok szó esik, és nem veszünk figyelembe a felhasználható eszközöket. A másik, a legnagyobb hatalom az energia felhasználás terén az az, hogy az energiaipar teremti meg az energiát, nem a fogyasztóknál van a hatalom, hanem az energia termelőknél van. És ugyanakkor itt nem beszélünk a szénről, szó van a, a széndiokszid leválasztása és tárolása, de nincs szó arról, hogy milyen energia lehet ebből megteremteni és létrehozni. Nagyon sok sokkal többet lehetne használni a szént, mint például a földgáz és ami a geotermikus energiát illeti, egy szót nem találtam. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül újító jellegű energia. Ez 450 fokig is el lehet jutni, energiát lehet vele termelni. A Föld egy igazi atomreaktor, egy természetes atomreaktor, és nagyon sok oldalúan lehetne felhasználni. Rendkívül fontos innovációs terület a jövőben ezeknek a kiaknázása, mert ráadásul rendelkezésre áll a világ minden részén. Nézzük meg, hogy Izlandon mi történik. Izland hamarosan az Európai Unió tagja lesz, és nagyon nagy tapasztalata rendelkezik. Köszönöm szépen! Köszönöm külön, hogy ilyen röviden szólt hozzá. Vide Quadras, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez az útvonal, meghatározza a lehetőségeket, amelyek az úton eh, találhatóak, majd 2020 után, ez a 2020 a közvetlen célkitűzésünk és horizontunk, de ez ezen tovább mutat. Megértem, hogy a néhány kolléga számára ilyen hosszú távú gondolkodás egyfajta szkepticizmust idéz elő, nagyon sok a bizonytalanság, nagyon hosszú időről van szó. Ugyanakkor igaz, hogy az energiapolitikánál a struktúrák nagyon hosszú távra kell tervezni, óriási beruházásokról van szó ugyanis, és a hatása nagyon hosszú idő múlva távol jön, nagyon soká jön. Az infrastruktúráknak egy része már bőven túl van az életének a delején, és ezért nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. A bizottság rendkívül érdekes dolgokat, ötleteket vázol fel az európai energetikai jövőjéről, például az energiahatékonyság növelése, a piac integrálásának a e, szükségessége, az energetikai szigetek megszüntetése, a gáz nagyobb fokú felhasználása, ami rendkívül fontos dolog, aztán az atomenergiának az újraértékelése, mint az egész rendszernek egy igen fontos alkotóeleme, és annak szükségessége, hogy bizonyos korlátok közé szorítsuk az energia árait és költségeit. Aztán ez az ütemterv különböző kihívásokat mutat be, amelyekkel szembesülünk, ugyanis a megújuló energiáknál rendkívül nagy lépéseket tettünk előre. A megújuló energiáknak a váltakozó mi volt a illetve a magas vagy alacsony cén kibocsátású energia forrásoknak a felhasználása. Egy olyan energiapiac, amelyik támogatásokra épül, annak nincs jövője. Nagyon bátornak tartom bizottság részéről annak az elfogadása, hogy az energia áraknak jobban kell tükrözniük a költségeket ezen belül is az új és szükséges beruházásokat, amelyek szükségesek a rendszer működtetéséhez. Jó magam és másokkal együtt régóta hangoztatjuk, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árakat el kell kerülni, mert ezek tortiz, torzítják rendkívül veszélyes módon a piacot, ráadásul nem ösztönöznek arra, hogy hatékonyan használjuk az energiát, és alacsony költségeken. Tehát szembesülni kell a valósággal, és meg kell fizetni azt, amit meg kell fizetni. Ez ütközik azzal az aggájal, ami itt a jelenlegi pénzügyi válság idézett elő, bizonyos intézkedéseket vezettek be az energiapolitikai. De ez egy ütemterv, amely 2050-ig tart, nem szabad, hogy befolyásolja minket egy olyan konjunkturális helyzet, mint ez a mai. Ez a jelentés egy nagyon erős üzenetet küldhet, az álláspontunkat mutathatja a jövőbeni energiarendszereket illetően, és úgy gondolom, hogy lefekteti azokat a síneket, amelyekre majd a későbbiekben felépülnek, ráépülnek a bizottság további javaslatai. Köszönöm szépen. Kolászka Bobizka kolléganőnek adom meg a szót. E, dziękuję bardzo. E, przygotowujemy długofalowe e, cele polityki. Köszönöm szépen. Hosszú távú célkitűzéseket próbálunk kidolgozni az energiapolitikában, és ez azt gondolom, hogy fontos az ipar és a beruházók számára is. A helyzet állandóan változik, a szabályok is állandóan változnak, és ez bizonytalan teszi a helyzetet, ezért fontos az, hogy legyenek hosszú távú célkitűzéseink, mert akkor van valamiféle viszonyítási alapunk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne beszéljünk az alacsony szén felhasználású, alacsony energiafelhasználású gazdaságokról, vagy az, a szén felhasználás mentességéről, mert nagyon sok országban ez elképzelhetetlen. Vannak olyan tagállamok, ahol az energia, ahol a legfontosabb energiaforrás a szén, nehéz ilyen országokban 40 év alatt teljes változást végrehozni. Lengyelország próbálja megváltoztatni az energia mixét, de a teljes szénmentesség nyilván nem valósul meg 40 alatt. Fontos kérdés az is, hogy ezen célkütőzéseket hogyan érjük el. Talán ez a legfontosabb kérdés. Tehát a célok kitűzése önmagában nem elégséges, a megvalósítás módja is érdekes, hiszen szabályokat kell hozni, és ezeket be is kell tartani. Ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor, akkor nyilván nem érjük el a célkütőzéseket, és akkor értelmetlen a munkánk. Úgy vélem, hogy testre szabott ütemtervet kell kialakítani a különböző tagállamoknak, tehát jónak tartom azt, hogy, ó, hogy van egy európai ütemtervünk, de ki kell dolgozni a tagállami variánsokat, és európai szolidaritásról beszélünk. Tehát segíteni kell azoknak a tagállamoknak, akiknek nehéz ez az átállás, nehéz ezt az ütemtervet betartani. Még egy dolog, a vitát végighallgatván azt kell mondjam, hogy más elemzésekre is oda kéne figyelni, más jelentésekre is ott van például a palagáz, ennek van egy először készül most egy jelentés, ennek van egy jelentéstevője, meg kell nézni azt is, hogy az energia biztonság szempontjából mennyire jelentős a palagáz. Aztán meg kell nézni a Nemzetközi Energiaügynökség jelentését is, amely a földgáz számos felhalmazásáról írt. Aztán a széndiokszid leválasztás és tárolás kérdése is fontos. Itt is jobban utána kell nézni a tudományos eredményeknek. Elnök, köszönöm szépen, mit, kolléga következik. President, thank you. I, I will keep... Köszönöm szépen, elnök asszony, ígérem, hogy betartom a, a rám szabad időt, még csak most kezdődik ez a párbeszéd, úgyhogy csak kevés dolgot szeretnék mondani. Nagyon örültem a jelentéstevő megjegyzéseinek, legfőképpen a energiabiztonságról, szerintem itt nem annyira a széndiokszid csökkentéséről és a szén kivonásáról kell beszélnünk, hanem sokkal inkább a energia ellátás biztonságáról, csak úgy, mint ahogy az élelmiszer biztonságról is beszélünk, az európai polgárok ezt kérik. Energia hatékonyságra is szükség van, szükség van a különböző technológiák és erre, erre kell, hogy irányuljanak. Az úti tervvel alapvetően egyetértek, örülök, hogy a bizottság ezt kidolgozta, nagyon sok opció van. Úgy gondolom, hogy nagyon okosan fogod hozzá ehhez a kérdéshez a bizottság, hogy többféle opcióból választhatnak az tagállamok. Nyilván nekem megvannak, az elképz... megvannak a saját elképzeléseim, de hát én skót vagyok, Skóciában kicsit máshogy állunk ehhez a kérdéshez vannak európai ö, célkitűzések. Hát kicsit meglepett az, hogy, hogy az energiapiacot hogy az energiapot egyesíteni kell, ugyanis hát ugye ezt a cégütőzést még nem értük el, a piac felaprózódása káros a fogyasztónak. Ehhez a jogi keretet is meg kell változtatni. Az energiaügy azonban továbbra is tagállami hatáskörben tartozik, és szerintem tartozzon is abba, de miután méretgazdaságokról beszélünk, szerintem mindenképpen okos dolog az, hogyha közös célkitűzéseink vannak. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm. Igen, igen, nagyon. Néhány másodpercet túlhaladt az idő, de semmi gond, Weber kolléga. Weber. Megpróbálok én is rövid lenni, egyetlen egy dologról szeretnék szólni. Ez a kitűnő jelentés négy vektort ismertet a CO2 mentesítésről. A harmadik ezek közül a nukleáris energia. Szerintem ez kitűnő dolog, mert a CO2 mentesítést csak úgy lehet elérni, hogyha nem mondunk le az atomenergiáról. Lehet e felett sajnálkozni, lehet azt mondani, hogy ez nagy kockázattal jár ez az energia. A fukushimai katasztrófa emlékeztet erre minket, de nincs behelyettesíthető energia vagyis nincs más energia, ami az atomenergiát helyettesíthetné a belátható jövőben. És ez a jelentés ezt tudomásul veszi, ez kitűnő dolog. Nem tudunk erről lemondani, csak akkor, hogyha szenet, olajt, pala, alkalmazunk nagy mennyiségben olyan energiaforrásokat, amelyek nagyon sok co 2 bocsátanak ki, és más szennyezőanyagokat, és ez a mi céljainkkal ellentétes. De hogyha ezt a harmadik opciót fenntartjuk, akkor itt központi kérdés a kockázatok csökkentése, ezen energia alkalmazásakor, de ehhez befektetések kellenek, nem maradhatunk a státuszkornál, vagyis az erőműveknél, hanem új generációkba kell befektetni, most már negyedik generációnál tartunk, ez kevésbé kockázatos, be kell fektetni a létesítmények biztonságába, a leszerelésbe, is lebontásba, az erőmek lebontásába, mert erre is szükség van. Közben ott van Kína, India, amelyek ezt alkalmazzák, ezt az energia módot, úgyhogy ami a biztonságot illeti és a hulladékok kezelését az atomenergia terén, ez olyan iparág, amelyben kiválóak lehetünk, és ehhez dinamikus álláspont kell azért, hogy ezt az új energiaformát kezeljük, amelyre átmenetileg szükség lesz és ezzel fokozottabban számolni kell, mint ahogy ezt a jelentést teszi, vagyis a következő 30 évben számolni kell ezen az energiaforrással. Köszönöm. Köszönöm szépen Weber kollégának, Judit Merkeszelszom. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet mondok az előadónak. El kell mondjam, hogy ami az ütemtervet illeti, ütemterveket illeti, általában a jelenlegi helyzetből, az aktuális helyzetből indulunk ki, de ez nem lesz már ugyanez a helyzet 2050-ben nagyobb energia szükség, több energiára lesz szükség. Most ebben az anyagban a jelenlegi helyzetről indulunk ki, átszerenk térni a szénből a megújuló energiákra, az megújuló energiák rendkívül jó ötlet és elképzelés, ugyanakkor tudjuk, hogy a jövő a jelenlegi valóságnak egy továbbvetítése Nos, egy sor eltérő megoldásra kell gondolni, és nem szabad a jelenlegi helyzetre, helyzetre építeni túlságosan. 2050-ben talán egy más helyzetben kerülünk, meg kell próbálni elérni azt, hogy minden egyes állampolgár a saját energiáját, a saját energia eh, hatékony megoldását alkalmazza, például napelemek formájában, annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabb legyen a eh, az energiafelhasználás, például a melegvíz újrafelhasználásával. Bátran kell gondolkodni, a mikroenergiára is lehet gondolkodni, amelyet az állampolgárok önmaguk teremtenek meg. És hogyha ezt megtesszük, és hogyha elérjük azt, hogy az ipar is felhasználja maximálisan az energiát, akkor elérjük a hatékonyság legmagasabb fokát. Most az a helyzet, hogy ez nem történik meg, nem vagyunk hatékonyak. 2005-ig a helyzet az jó, látjuk, és jó ez az anyag, de megkérem az előadót, hogy egy kicsit konstruktívabb legyen 2050-ig. Köszönöm szépen az időfelhasználást is, Erzog Editnek adom meg a... Thank you, Chairman. It seems that the socialists are very... Köszönöm, úgy látom, hogy a szocialisták ma nagyon aktívak. Néhány gondolat, talán olyan, ami még nem hangzott el. Sorry, I said, talking a lot is not being active. Hogyha sokat beszélnek, az még nem azt jelenti, hogy aktívak. Hogyha egy dolgot mondhatok, nagyon sokan beszéltek, nagyon röviden, tehát ez... I try to be... Köszönöm, megpróbálok nagyon rövid lenni. Szeretnék gratulálni az előadónak és a bizottságnak a terv elkészítéséhez, mert ez azt mutatja, hogy különböző utakon érkezhetünk ugyanahoz a célhoz, és talán 2005-ben, 50-ben talán más megoldásokat fogunk találni, mint amit most felkínáltak nekünk. Lehet, hogy az európai terv a különböző forgatókönyvek kombinálása lesz. Van, ahol nukleáris energia lesz, van, ahol teljes megújuló, van, ahol szénenergia a potenciális források 2050-ig érdekes ez a vita. Hogyha elolvassuk a dokumentumot, mondosan akkor egy érdekes adatot látunk. A mai 10%-os GDP-ből az energia 14%-ra fog emelkedni Európában a GDP arányában, és ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős emelkedés lesz. Ez azt mutatja, hogy milyen jelentős tőke költségek lesznek, figyelembe véve a mai árakat, és ez fontos kérdés, mert ez a potenciális beruházásokról szól. Nem szabad elfelejteni, hogy a befektetési tervek más joganyagokkal, amelyekről ma is beszélünk, és néhány, amelyről a jövőbe lesz szó, összefügg mindez. Miratóan kell beszélni, mit gondolunk a jövőbeli CO2 árakról. Szerintem a CO2 árakkal foglalkozni kell, és lehet, hogy ezeket emelni kell, akkor, hogyha a célt el akarjuk érni. Fontos megemlíteni ezt, mert ez lesz az egyik ösztönző a potenciális befektetők számára, amikor a régióban megtelepednek. Ezt is figyelembe kell venni a következő vitában, valamint a, hogy fogadja ezt a lakosság, nem technológiákat, hanem az energiaárak emelkedését és a fogyasztójárakat. Az 500 európai az összes fogyasztó számára biztosni kell az energiához való hozzáférést, és ez nagy kihívás marad nekünk, és éppen ezért ezt a részt jobban le kell írni már most a jelentésünkben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Herceg kollega, herceg kollega nőnek, Elmer, parancsán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Weber úrral az atomenergiát valóban támogatni kell, hiszen a jövő energia mixének elengedhetetlen eleme ez. Én nem értem, hogy miért kell minden alkalom, amikor az atomenergiáról beszélünk, a biztonságról is beszélünk, szerintem sokkal nagyobb például az energiaügyi dolgozók halálozási aránya a vízügyben, vagy a széniparban, mint az atomiparban, tehát az sokkal biztonságosabb asszony azt mondta, hogy a megújuló energiaforrások sokkal bizt- származó energia sokkal biztonságabb, mint az importált energia. Hát sajnálatos módon nem lehet előre látni, hogy az megújuló energiaforrásokból mennyi energiát tudunk ö, hasznosítani, ezért pontosan ezért nem túl biztonságosak. asszony a vízenergiára utalt, hát a hidroenergia, tehát a vízből származó energia tárolható, csak nagyon-nagyon kevéssé hatékony. Szerintem nem, nincs meg a tárolási kapacitása Európában, nem csak a vízenergia, hanem többi megújulóra sem. Hol asszony említette, hogy a tagállamok között lehet kereskedni, de hát bizonyára hol asszony is rájött arra, hogy amikor sötét van Svédországban, akkor Olaszországban is, aztán a zöldek azt mondják, hogy valahol mindig fúj a szél, hát ez nem mindig van így, sőt, akkor előfordul az, előfordul az is, hogy ö, Európában gyakorlatilag sehol nem fúj a szél, és ilyenkor elő, nem elképzelhetetlen, hogy egyszerre sem napenergiát, sem ö, szélenergiát nem lehet hasznosítani Európában. Hogyha még ehhez plusz földgáz előállítást is társítunk, hát az teljesen átírja a szabályokat. Azt gondolom, hogyha így járunk el, akkor egyáltalán nem a biztonság felé mozdulunk el, hanem mindenképpen a problémákat garantálnánk inkább, és ezekkel a zöld környezetbarát politikákkal csak rosszat teszünk magunknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság képviselőnek, Ford Offer asszonynak, és megkérem, hogy két percben foglalja össze mondani valóját. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, Laurnak, és az összes képviselőnek, aki hozzászólt. Néhány megjegyzésem lenne az energia ügyi ütemtervről ez része a jelentésnek is. A 2050-es ütemterv azt teszi lehetővé, hogy a befektetők, a kormányok jobban tudják előre látni az, hogy majd hogy kell lépni, de ez nem jóslat a jövőre nézve. Néhány elem szerepel benne, és az, hogy milyen úton lehet oda eljutni. A különböző forgatókönyv abban segít bennünket, hogy megítéljük, hogyha ilyen vagy olyan irányba mozdulunk el, akkor mi vár ránk. Fontos, hogy a három cél, három energia cél, a versenyképesség, a fenntarthatóság, a az ellátás biztonsága ott legyen a 2020-as úti tervben, ütemterben, és közben a különböző CO2 mentesítési forgatókönyvben, forgatókönyvet figyelembe véve ezeket össze tudjuk hasonlítani, és a különböző forgatókönyvek alapján és az érdekelt felek a tagállamok munkája alapján fontos, hogy az energiahatékonyságban, a megújulókban és az infrastruktúrákban egyetértsünk. Figyelembe kell venni, hogy az összes energiaforrás fontos a jövőben, ahogy mondtam, ez, ezek nem jóslatok, hanem csak azt segítik ezek a forgatókönyvek, hogy összehasonlítsuk a különböző esetleges lehetőségeket. Az energia biztosítása globális ügy, egyébként a tavaly februári európai csúcson ezt elmondtuk, de az alacsony CO2 kibocsátású ütemterben már azt is vázoltuk, hogyha az EC csak egyedül lépne, akkor mi történne. Úgyhogy a hatásvizsgálatban ezt is figyelembe vettük. Szorosan együttműködtünk a bizottság szintjén, amikor az alacsony CO2 kibocsátású tervet és a 2050-es ütemtervet kidolgoztuk az energia oldaláról sokkal mérehatóban vizsgáltuk a kérdéseket. De vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet csak egy forgatókönyvbe figyelembe venni, az egyik a palagáz, erről már szó volt. A szakpolitikai dokumentumban ezt vázoltuk. Nincs túl sok időm, nem akarok most a különböző energiaforrások részleteibe belemenni. Úgy gondoljuk, hogy mindegyikük fontos, és a következő lépés most az, hogy a szakpolitikai keretet meghatározzuk 2030-ra, és ez az ütemterv segíti a vitát és a mérföldkövek elhelyezését 2030-ra. Szokatlan dolog, Mészáros kolléga szeretne hozzászólni, meg pedig lezártak a, a listát, szóljon hozzá, de egy percet kap, parancsoljon szeretnék tenni, és azért nem jelentkeztem eddig, mert utána néztem az anyagban most, hogy szerepele valahol az ITER szó, az ITER program ebben az anyagban, mivel egy, mivel egy hosszú ütemtervről van szó, azt szeretném javasolni a bizottságnak, hogy az ITER program is legyen belevéve, mert a Elnézést, téves információ hangzott el, amikor ön felmutatta a táblát, azt hittem, hogy szót kér. Köszönöm szépen, rendben van így. Cavellas. Persze, hogy szót kértem, hát beszéltem is, nem? Hát, vagy mit kellett volna csinálnom? Szót kértem, és szerettem volna beszélni, és most beszélek. Szót kértem, elnök asszony, szót kaptam, és elmondhatom azt, amit el akartam mondani, vagy pedig meg akarja akadályozni? Allora, mi scuso secondo un'altra volta. Elnézést kérek, rendben van, a tolmácsolásom azt mondta, hogy nem kért szót, de akkor parancsol, nagyon röviden. Öné az szó. Bocsánat, majd legközelebb angolul fog beszélni, talán az jobb, egyszerűbb lesz. Elnézést, köszönöm szépen. Még egyszer röviden azért jelentkeztem ilyen későn, mert utána néztem, hogy az ITER programról esik-e szó ebben az anyagban a bizottság részéről, és a legjobb tudomásom szerint nem, és ezért szeretném kérni a bizottságot, hogy, a, hogy az ITER, mint olyan, mivel a itt eh, egy ütemtervről van szó, 2050-es ütemtervről, nekünk azzal is kell számolni, azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel 2026-ban eh, már be fog indulni minden valószínűség szerint az első reaktor, egy próbareaktor, és a 30-as években pedig az ITER program minden bizonyal már energiát is termelhet. Tehát gondolom, hogy ennek a víziónak benne kéne lenni ebben az anyagban. Köszönöm szépen! mikrofon nincs bekapcsolva. Igen, rendben van. Emlékeztetem önöket arra, hogy még további alkalmak lesznek arra, hogy beszéljünk, tehát az első alkalom az a jelentésének a megvitatása júliusban, 11-12-én, majd aztán később a koordinátorok egy közmeghallgatást terveznek, szerveznek, a meghallgatás után lesz majd a módosítók benyújtásának a határideje, szeptember körül, tehát ez egy első eszmecsere csak, azért mondom ezt, hogy elnézést kérek azoktól, akik még hozzá szerettek volna szólni, és arra kérem a kolléganőt, hogy röviden zárja le a témát. Ez csak egy első eszmecsere, majd utána lesznek további alkalmak ahhoz, hogy ezt a témát elmélyítsük. Parancsoljon! És και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά szépen, az összes Σημείο πρώτο. Megköszönöm az összes kollégának, aki hozzászólt ehhez. Végighallgattam az összes észrevételt, megjegyzést, és azt gondolom, hogy jó irányba halad, jó irányba halad a vita, és hát a jelentés azt próbálja elérni, amiről szól. Tehát minden rendben van. Nos, mint említettem, ez egy valódi itrés téma, hiszen iparról, kutatásról és energiáról van egyszerre szó, ilyen kereteken belül tudunk konstruktívan dolgozni. Aztán a harmadik dolog, amit mondanék, az lenne, hogy a jövőbeli tervezés akkor hatékony csak, hogyha van egy általános, egy átfogó energetikai ütemtervünk, ez jó a piacnak, jó a kormányoknak, jó az e, európai polgároknak, és ez a nemzetközi porondon is segít minket. Még egy utolsó dolog, elnök asszony, ami a mi ütemtervünket illeti, a parlamenten belül, ma délután lesz egy koordinátori ülés, és akkor szeretnék javaslatot tenni egy meghallgatás megszervezésére. Legyen erről meghallgatás, hallgassuk meg az érintett felek véleményét ebben a témában. Köszönöm szépen! Grazie alla collega Zavella che per questa... Köszönöm szépen Cavella kolléganőnek a rövidséget is, ahogy mondtam, említ, eh, mielőtt megadtam a szót neki a koordinátorok majd beszélni fognak erről a témáról a mai ülésen, tehát miután megvitattuk az ön javaslatát 10, eh, július 11-én, 12-én, majd szeptemberben lesz egy közmeghallgatás, egy nyilvános meghallgatás eh, tekintettel a téma fontosságára. A következő napi rendi pont, és arra kérem önöket, hogy aki elhagyja a termet, azt tegye csendben. Aztán a bizottság bemutatja az nyersanyagokra vonatkozó Európai Innovációs Partnerséget. Megkérem Kozigú úrat, aki ezt a jelentést bemutatja, hogy tartsa be a 10 perces eh, időkorlátot. Parancsoljon! Madame la Présidente. Euh, Elnézést kérek, a vitákat kint az a teremen kívül folytassák. Legyenek szívesek, kint folytassák ezeket az eszmecseréket. A hölgyet és az urat kérem. Thank you for the opportunity. Köszönöm a lehetőséget, hogy a nyersanyaggal kapcsolatos innovációs partnerségre vonatkozó javaslatomat, javaslatunkat bemutathatom. A bizottság már két közleményt adott erről ki 2008-ban és 2011-ben. Kérem a hölgyeket és urakat, hogy menjenek ki, hogyha külön megbeszélésük van. Back on the issue of the importance of raw materials nem is kell eh, külön hangsúlyozni a nyersanyagok fontosságát. A bizottság két eh, közleményt adott ki, 2008-ban, 2011-ben a nyersanyag stratégiát már eh, megvalósítjuk, és 2010-ben, amikor a 2011-es közleményt készítettük elő, és amikor a bizottság a 2020-as innovációs kezdeményezést készítette elő, akkor merült fel az innovációs partnerség elképzelése. Mégpedig azért, mert az innováció lehetősége a nyersanyag területén rendkívül fontosnak bizonyul. Sokáig, túl sokáig azt gondoltuk, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférés könnyű, és ez elérhető árakon történik garantált, de aztán kiderült, hogy ez nem így van, az ellátás, kínálat nem egyforma, azután különböző restrikciók voltak az országokban, és rájöttünk, hogy az innováció segít abban, hogy a nyomást csökkentsük, ami a kínálatot, az ellátást illeti, és innovatív megoldások szülessenek a nyersanyagok feltárására, kitermelésére, a feldolgozási módszerekre, valamint a megfelelő behelyettesítés is felmerült, például. Azután például ott van a termék design, a másodlagos nyersanyagok megtalálása, a különböző bányák kihasználása, azután a tanúsítvány, politika, olyan terület, amelyen érdemes elindulni. Az érdekelt felek azonosítása az innováció szempontjából. Egy, az integrált megközelítés az értéklánc során, ez rendkívül komplex feladat, ennek vannak második, harmadik szintjei, sokszor nincs megfelelő ismeret, nincs kontaktusa a nyersanyag előállítókkal, valamint a fokozott együttműködés a tagállamokkal, Európában felmérések történnek rendszeresen, de ezek nem kompatibilisek az információ cserére nézve. Az európai kutatás igen felaprózó tetéren. A bizottság 2011-es közleményében javaslatot tett az innovációs partnerségre, és örömmel mondhatom el, hogy tavaly Szeptemberben a parlament állásfoglalással támogatta ezt az elképzelést. Most egy új javaslatunk született, innovációs partnerség, ez februárban jelent meg. A cél az, hogy az Unió az értéklánc minden láncemében él, az élen járjon, beleértve a felkutatást, kitermelést és a többi tevékenységet. Az ellátási lánc az EU-n belül, az EU-n kívül, másik kérdés. Az innovációs partnerség nem csak a kutatásra vonatkozik, hanem ez újítás, ami megoldásokat nyújt a piac számára. A 2020-as horizont kulcsfontosságú, és ezért a nyersanyagok a szociális változások körében fontosak. A klímaváltozás, erőforrás hatékonyság, nyersanyagok. Ez az a három kérdés, amely sokszor összefügg egymással, de mindenképpen ennek a láncnak a nyersanyagok fontos részét képezik. A tagállamok vállalkozásai fontos szerepet játszanak, részt vesznek, hozzájárulnak ehhez. Befejezésként az időzítés és a struktúra. A következő lépés, reméljük, hogy a tanács abban a helyzetben lesz, hogy támogatja és elfogadja ezeket a következtetéseket decemberben. Ez a tanács programjának időzítésétől függ, előbb ez nem volt lehetséges, reméljük, hogy a ciprusi elnökség alatt kedvezően fogadják majd ezt a tanácsban. De nem vesztegethetjük az időt, már elkezdtük az előkészítő munkát. Az egyik képviselő Network, which is actually pilot. Az egyik jelenlévő képviselő a kompetencia hálózattal foglalkozott, és a parlament kérésére ezt már, ezt a munkát mi is elkezdtük az év elején, az innovációs partnerséggel párhuzamosan. Egy struktúrán dolgozunk, van egy magas szintű csoport, amely stratégiai tanácsokat ad, útmutatót, és a stratégiai végrehajtási tervet jövőre fogja nyilvánosságra hozni. A tagállamokat miniszteri szinten képviselik majd, és a bizottság szintjén a civil szervezetek is ott lesznek, a kutató szervezetek, az Európai Beruházási Bank is figyelembe kell venni az érdekelt felek véleményét. Itt kezdődik a munka, de amíg nem kapunk zöld utat, addig nem kezdhetjük el a konkrét munkát. A magas szintű csoportot egy serpa csoport segíti, ez a hagyományos struktúra. Öt operatív csoportunk lesz, és ez a technológiát is mutatja. A, az egyik a kitermelés, újrahasznosítás, a másik pedig a technológia kérdése. Van még, tehát összesen négy munkacsoportunk van, az egyik a tudásalapú infrastruktúrával foglalkozik, geológiai adatok, bevált gyakorlatok, készségek. Itt szeretném megemlíteni, hogy az Európai Technológiai Intézet tervezi azt, hogy beindítja mindezt, a megfelelő ismereteket 2013-ban nyilvánosságra hozza a nyersanyagokról. A másik az újrahasznosítás, újrafelhasználással foglalkozik, a közbeszerzéssel, csökkent a költségcsökkentéssel, a az újrahasznosítás esetén hatékonyabb gyűjtés, válogatás, újrahasznosítás vonatkozatás, vonatkozásában, valamint a tanúsítványok kiadásával. És a másik munkacsoport a nemzetközi együttműködéssel foglalkozik, hiszen ez elengedhetetlen, hogyha itt a nyersanyagok terén előre akarunk lépni. Befejezésként elmondom, hogy az előkészítő munka folyik, várjuk, hogy a tanács az év végén eh, áldását adja erre, és eh, az Európai Parlament eh, véleményét is várjuk, hogyan kívánják önök ezt látni. A lényeg az, hogy rendszeresen fogunk jelentést tenni az előkészületről és a végrehajtásról is, akkor, amikor elkezdtük a munkát. Köszönöm szépen Kocig úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és a parlament elé terjesztett ezt az anyagot. Megadom az szót a kollégáknak, Judit Merkez parancsoljon. Thank you so much, uh, uh Mr. Kos. Köszönöm szépen, Kozig úr. Köszönöm, hogy ezt a partneri kapcsolatot uh, el, ismertette. Két évvel ezelőtt volt először erről szó, és a Horizon 2020-ban is ismét felbukkant ez. Kérem, hogy fejtse ki bővebben azt, hogy, hogy az EAP pontosan mit tervez ezzel kapcsolatban, hiszen ez még mindig egy nyitott kérdés. az, tehát az EAT szerepe nem világos, aztán milyen hosszú lesz ez a, ez a partnerség? Mi lesz a parlament feladata? Említette a tanácsot, de visszatér ide a parlamentbe? És, és az EAP első eredményeiről beszámol itt? Nos, A nyersanyagok a nyersanyagok elérhetősége komoly gondot jelent, ugye erről már Tajani biztos úr is beszélt. Nos, azt hiszem, hogy mielőtt helyettesíteni tudnánk egyes anyagokat, először a hatékonyság mezére, mezeit kéne föltárni, piacot kell teremteni a másodlagos nyersanyagoknak, és sokak úgy vélik, hogy, vagy azt tapasztalom, hogy az innovációnak egyfajta löketet kéne adni, lökést kéne adni. Jó lenne különböző üzleti modelleket fölállítani, tehát úgy látom, hogy a technológiákra és a, a felváltásra konzult, foglalkoznak inkább, erre koncentrálnak inkább, de szerintem a különböző üzleti modellekre kéne leginkább figyelni, tehát például az újrafelhasználás, ilyen gondolat, ezt szerettem volna elmondani, és még egy dolog utolsónak. A partnerség mely részét szállják Európán belüli használatra, és mely részét Európán kívüli használatra? Köszönöm szépen! azt javasolnám, hogy két-három kérdést hallgassuk meg egyszerre, és akkor, ha lenne kedves Kozig úr, akkor majd együttesen válaszol ezekre. Akkor még a Bedzina a képviselőnek adom meg a szót, és, ut- illetve ti, és utána kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kozig úr, megköszönöm, hogy ellátogatott ide. örülök annak, hogy ilyen jól elmagyarázta ezt a kérdést, és a stratégia motivációja a főigazgatóság részéről szerintem nagyon jó. Örülök, hogy ilyen átfogóan fejtette ki ezt a témát. Örülök annak, hogy ilyen makacsul kitartott ezen kérdés mellett, annak ellenére, hogy nagyon sok akadályba ütközött, bizonyos tagállamok részéről leginkább kisé hogy diplomatikusan fogalmazzak, kicsit boldogtalan vagyok, hogy a Dán elnökség az, az EIP-nek nem tudott zöld utat adni, hogyha egy kicsit jobban odafigyeltek volna erre, akkor akkor talán eredményt lehetett volna elérni. Ez nagyon fontos az európai versenyképesség szempontjából, hogyha hogyha ész, észlelték volna a Dán elnökség részéről, hogy ö, pontosan milyen célok ezek, akkor nyilván felkarolták volna jobban. A bizottság, illetve ön is megpróbál előrehaladást elérni, gondolom nem szeretnének decemberig várni, hogy a különböző lépéseket meg tudják tenni. Említette Kozigó úr a parlament szeptemberben megszavazott jelentését. Ebben a jelentésben a parlament kérte azt is, hogy Tajáni biztos úr és alelnök úr évente adjon ki egy jelentést amelyben beszámol a nyersanyagokra vonatkozó politika haladásáról. Egy ilyen jelentés kiadását tervezik, ha jól tudom, az év végére, és így az EIP ö, eredményeit is bevehetik. Az erről szóló formális döntést azonban decemberre halasztotta. Én ezzel szemben arra kérem, hogy ne halogassák, tehát ne e, halasszák jövő év elejére Tajani úr jelentését, ennek a megjelenítetését. Tehát örülnék annak, hogyha ezt a jelentést, amit Tajani úrja, megígért a parlamentnek, már idén elolvashatnánk. Nézzük a 2020 horizont programot Nos, ezen belül körülbelül egy milliárd eurót szent, szentelünk a nyersanyag politikának, ez dicséretes. Megköszönöm még egyszer a munkáját. Úgy vélem, hogy mindannyian tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy ezt a kérdést nem lehet tovább halogatni. Együtt kell működnünk, a bizottság és a parlament közé együttműködés szerintem jó volt ezen témával kapcsolatban. Most pedig az lenne a cél, hogy a tagállamokkal fölvegyük a kapcsolatot, hogy segítsenek minket, hogy együtt tolhassuk a szekeret. Köszönöm. la parola Köszönöm szépen, Brezina kollégának adom meg a szót. Thank you very much for this uh, initiative. Először is köszönöm ezt a kezdeményezést. Én geológus vagyok, tudom, hogy önök milyen munkát végeznek, és ez az EU-n keretein belül rendkívül fontos, mert a nyersanyagoktól való függőségünk annak ellenére, hogy a, az újrahasznosítást, az urban miningot uh, szorgalmazzuk, mégiscsak igen jelentős ez a függőség, és a nyersanyagoktól függ az európai jövő. A kérdésem nem lesz túl diplomatikus. A cseh köztársaságban a geológiai felméréseket megnéztem, és beszéltem is ezekkel az emberekkel. Sokszor érdek őket ezek a kezdeményezések, és azt mondták nekem, hogy ez az öreg fiú klubja, és mi szinte nem is tudunk ebbe csatlakozni, belépni. Azután megkérdeztem, hogy a jövőbeli kikket mivel lehet eh, helyettesíteni. Azt mondták, hogy talán a skandináv országok, tudják ezt meglépni. Nem tudom, hogy jó ez az információ, de szerintem ehhez valami földrajzi egyensúly szükséges. A közös európai kutatási térségről beszélünk, hát nem lenne rossz valamit azért ez tenni is ezért. Mindenképpen gratulálok a kezdeményezéshez, és erre szükség van az európai jövő miatt. Ha egyetért, akkor válaszolhat. Akkor további két hozzászólás, mert akkor így jobban ki tudjuk használni az időt. Majd a végén válaszol akkor Gírek, majd Rubi kollégák. Több hozzászóló nincs. Gírek. E, e, Köszönöm szépen. Ön több fontos csoportról beszélt, a nyersanyagokkal foglalkozó csoportról például, de a legfontosabb szerintem hiányzik, mégpedig az, amely kezeli, majd felhasználja a nyersanyagokat vagyis a nyersanyagok feldolgozásával foglalkozó csoportról van itt szó. Ez olyan mérnöki tudomány, amely a következő lépések előkészítőjeként merül fel. És itt kell beszélni az innovációról, és itt lehet a legfontosabb előrehaladást elérni. Például Európa nagy autógyártó. Az autók, tudjuk jól, a karosszéria, erre 7 év garancia van, néha még több is, de egyre kevesebb a cink a karosszériához, és keresünk új megoldásokat. Például az alumíniummal próbáljuk helyettesíteni a cinket. Szerintem a Szíria gyártáshoz európai szinten hasznos lenne elemzést végezni a nyersanyag feldolgozással kapcsolatosan, és hogyha az elemzések eredménye már megvan, akkor megbeszélhetnénk, hogy milyen anyagok hiányoznak, és milyen anyagokat kell importálnunk. Úgy gondolom, hogy a megközelítés épp a fordított, a másik végéről kellene ezt elkezdeni. Rubik úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Hosszú távú stratégiáról van szó, amelyet szeretnénk megtalálni Európa számára. Hatékonyan, optimálisan kívánjuk az erőforrásainkat felhasználni. Éppen ezért az infrastruktúrák rendkívül fontosak. Van egy kutató központunk, közös központ Milánó mellett, amely a biodiverzitás kérdéseivel foglalkozik, a közlekedés, szállítás útjaival, módjaival, a nyersanyagok terén, valamint közép- és hosszú távú politikát is kidolgoz, és ez európai koordinációt tesz szükségessé. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a környezetvédelmi kérdések tárgyában tudományos kutatások és tudományos javaslatok szülessenek. Nem lehet automatikusan javasolni egy projektet, hanem olyan helyzetet kell kialakítani, amelyikben mindenki nyertes. Köszönöm Bütikoffer úrnak a jó javaslatait. Meg kell kérdezni a szakértőktől, a tudósoktól azt, hogy mit kellene tennünk a jövőben, amikor a helyzet nehezebbé válik. És meg kell határozni a prioritásokat is, ami a felszínt illeti, vagyis azt, hogy hol kell kutatásokat folytatnunk. Ezt a 2020 távlatában meg kell tenni, milyen területeket, milyen utakat javaslunk, valamint ott van az Európai Technológiai Intézet, amely nek be kell tölteni a szerepét, majd pedig az adók, amelyeket ki kell vetni a nyersanyag szállítás esetében, amikor hosszú távolságokról van szó, például olyan anyagok esetében, amelyeknek jelentős a CO2 tartalma. És uh, itt jól meg kell adóztatni ezeket, valamint pénzügyi téren is ki kell használni az energiaforrások kiaknázását ott, ahol ez lehetséges. Köszönöm, nagyon sok kérdést hallottunk. Ami a kikkel való kapcsolatat illeti, ez kiegészítő az EIP, az innovációs partnerség, akik az innovációs készségekről szól, és a kettő szoros kapcsolatban van amikor az EIP-ről és a kikről beszélünk, a kettő összefügg, nem lehet azt mondani, hogy az egyik a másikat helyettesíti, nem, ezek kiegészítik egymást. Másik kérdés, az EIP, Innovációs Partnerség időtartama. Ez a 2020 táblatával is szorosan összefügg de ez a nyersanyagok kérdése, ez nem fog eltűnni gyorsan. Amivel mi foglalkozunk, ez a probléma, ez a kérdés még nagyon sokáig fennmarad. A parlament részvétele az innovációs partnerségben, EIP, a az állásfoglalást figyelembe vettük, úgyhogy azt hajtjuk végre, amit kér tőlünk a parlament. Szeptemberben azt kérték önök tőlünk, hogy indítsuk el az innovációs partnerséget, ezt meg is tettük februárban, és most elmondtuk, hogy éppen hol tartunk. Hatékony helyettesítő technológiáink lesznek-e, vagy mi a szándék. Lehet, hogy nem emeltem ezt ki eléggé, mert csak röviden szólhattam, de elmondom, hogy nem csak a technológiáról van szó. Az öt munkacsoportban kettő foglalkozik a technológiával, és kettő mással. Az ötödik az a nemzetközi vetületekkel. Világos, hogy a technológián túl, technológiai megoldásokon túl, amelyeket ki kell dolgozni, vannak más kérdések is, például közbeszerzés, szabványosítás és a tanúsítvány, terméktanúsítvány politika és a termékdizájn, erről is szóltam. Azután a nemzetközi elemnek mi a helye? Ez döntő, amikor a kutatási prioritásokról, projektekről beszélünk, ezt már el is kezdtük Japánnal és az USA-val. Az információs áramlatot fokozni kell, a párbeszédet is, technológiai és egyéb téren. Amikor a szakpolitikákat kidolgozzuk, akkor a partnerekkel megnézzük, hogy vannak-e jobb megoldásaik is, mint nekünk, mert mi nem tartjuk úgy, hogy az igazság az csak amilyen. Bütikoffer úr. Köszönöm a kedves szavakat, javaslatokat. Hát én már erről az oldalamról, amit ön említett, már híres vagyok. A makadságról lesz majd még másik jelentés, is e témában. Amikor a parlament tájékozódni akar, akkor mi ennek a kérésnek eleget teszünk. Ez számunkra nem gond. Rezsina úr beszélt arról, hogy átfogó megközelítés kell. Ez igen közel áll a mi gondolkodásunkhoz, egy numerikus megoldás egy területen nem szolgál megoldásul az összes egyéb területre, az értékláncban mindent figyelembe kell venni. Az ön megjegyzéseit továbbítani fogom. Meg fogjuk vizsgálni a helyzetet a felelős kollégákkal együtt. Gyerek úr beszélt arról, ugye ez franciául úgy hangzott el, hogy le génie of raw materials, tehát a nyersanyag mérnökség, vagy a nyersanyag tudomány. Ebben az évben már elkezdtük a munkát, jövőre meglátjuk, hogy ez az álláspont még érvényese. Fontos tanulmányokat indítottunk el az nyersanyag áramlásokról. Rendkívül bonyolult területről van szó. Hol végződik a nyersanyag, és hol kezdődik a feldolgozás. Ez rendkívül bonyolult, de erre odafigyelünk. Rubik úr beszélt az infrastruktúráról, nyersanyag infrastruktúráról. Ez is igaz. Ez része a nyersanyag kezdeményezés második pillérjének. Ott volt a Natura 2000, a kitermelő tevékenység, a Környezetvédelmi Főigazgatósággal együtt dolgozunk ezen. A Natura 2000-ben, vagy annak közeletében lehet-e kitermelést folytatni? Természetesen ez a környezeti feltételektől függ. Az ön tagállama a bevált gyakorlat terén rendkívül aktív, és támogat bennünket, segít minket a bevált gyakorlat átadásával, a tervezésben is, de ez igaz a tengerügyre is, a tenger élő világára, mert ezzel bővítjük ismereteinket a környezetről hiszen ez fontos, hogyha hozzá akarunk férni a nyersanyagokhoz. Az energia megadóztatás, ez inkább az energiaadóhoz, mint a nyersanyagokhoz tartozik. Köszönöm szépen a válaszokat, emlékeztetem a kollégákat, hogy szokás szerint az eszmecsere után és a bemutató után lesz egy eh, levél az elnökség részéről, amelyet a koordinátorokkal egyeztetünk, és a levél kiváló alkalom arra, amelyen keresztül további megjegyzéseket vagy javaslatokat lehetne jelezni, amelyekre itt nem jutott válasz. Tehát megkérem a kollégákat, hogy a koordinátorokon keresztül juttassák el hozzánk a különböző megjegyzéseket és hozzászólásokat annak érdekében, hogy tovább gazdagítjuk ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, rátérjük a következő napi rendi pontra, miután elköszönünk Kocig úrtól mégpedig a tenger alatti kőolaj és földgázlelőhelyek felkutatásának, feltárásának és kitermelésének biztonságos a tétele. Ivo Beletúrnak adom meg a szót. 60 perc helyett 40 percet kap ehhez a témához. Kérem, ehhez tartsák magukat, ez az utolsó eh, napirendi pont, és akkor itt gyűlik össze az összes késés. Belet kollégának adom meg a szót. Thanks, uh, <clears throat> sorry, thanks very much, uh, Chairwoman. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy megkezdhetjük a vitát erről a fontos kérdésről, és mint tudják, kicsit késlekedett ez a szügy, mert más szakbizottságbeli kollégákkal kellett megbeszélést folytatnunk, és ez időigényes volt. Elnök asszony, engedelmével szólnék néhány szót az időzítésről. Az NV és a Júri előadóival ma reggel találkoztunk, és az első szavazást az ITRE-ben, ha ön lehetővé teszi, október 9-én szeretnénk megejteni. Az ENVI bizottságnak van kizárólagos jogköretéren, mi is néhány jogkörön osztozunk, de az ENVI, a kizárólagos bizottság, a júri is, de mi vagyunk közben az illetékes szakbizottság a dossziét illetően. Az ENVI-nek más az ütemterve, szemben a milyen kell, ami a végszavazást illeti, úgyhogy még vita van az MV-vel, ők még hezitálnak, első olvasatban szeretnénk megállapodást, kényes kérdésről van szó, de az a célunk, és ez a fogyasztók érdeke, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk. Minél gyorsabban megtörténik, annál jobb. minél hamarabb szeretnénk ezt elérni, mint mondtam, mert sürgős az ügy, és ezért lenne jó az első olvasat belé megállapodás. Ami a bizottság javaslatát illeti, a mexikói öbölben 11-en haltak meg, majdnem 5 millió baril hordóolaj került a tengerbe. Két évvel ezelőtt volt ez a baleset. Emlékeznek erre, és az Európai Bizottság azonnal értékelést indított, és azt mondta, hogy az európai vizekben is lépni kellene. Ez az eredménye az értékelésnek, és ezért javasoljuk ezt a szabályozást. Természetesen az EP és ez a szakbizottság felkészült. Nagyon jól előkészítettük mindezt. Volt egy állásfoglalásunk, Vicky Ford állásfoglalás, köszönjük neki, ezt tavaly nagy többséggel elfogadta a parlament, úgyhogy most már világos az elképzelésünk erről a dosszéről. Aztán ne felejtsük el sem, hogy a tanács komoly előrehaladást tudhat magáinak ebben a, ebben a témában. Mi a kezdeti stádiumban egy kicsit késlekedtünk, a tanácsal nem ez volt a helyzet, a tanácson belül van egy energia munkacsoport, ők már többször tárgyalták ezt a kérdést. A Dán elnökség vége előtt pedig még lesz egy haladásról szóló jelentés, valószínűleg június 15-én, tehát két hét múlva várható ez. A ciprusi kormány említette, hogy hajlandó az év második felében tárgyalásokat kezdeni ezzel kapcsolatban, de ezt már mondtam. Milyen, milyen közegben érvényesül, vagy milyen közegben érkezik ez a, ez a javaslat? Kedves kollégák, a kőolaj több mint 90%-a és a földgáz több mint 60%-a e, az EU-ban, illetve Norvégiában a offshore kutakból származik. Ez azt jelenti, hogy rengeteg ilyen offshore lelőhely van. A legtöbbje az északi tengerben, általában az Egyesült Királyság, illetve Norvégia területén, de egyre nagyobb érdeklődés az offshore kitermelés iránt eh, Európában Dánia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Málta és Ciprus, tehát 13 tagállam adott ki ilyen offshore fúrási engedélyt, tehát nyilván nem csak az északi tengerről van most szó, hanem a fekete tengerről és a földközi tengerről is és hogy világosan fogalmazzak, az offshore ipar más és más környezetvédelmi biztonsági és egészségügyi szabványokkal dolgozik Európa területén. Éppen ezért volt szükség erre a bizottsági kezdeményezésre, hiszen a korábbi, tehát a jelenleg érvényben lévő EU-s jogszabály ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Nos, mik a jelentés, vagy mik a javaslat legfőbb mert elég techni, eléggé technikai jellegű, de próbálom csak a legfőbb pontokat kiemelni. Nos, ennek a, az új javaslatnak a legfőbb eleme az, hogy megelőzze a komolyabb baleseteket, illetve vészhelyzet esetén a gyors reakció tervezésével is foglalkozik, tehát ha valami mégis bekövetkezik. Nézzük az engedélyek kiadását. Az, ugye erre nyilván léteznek hatóságok a különböző tagállamokban, akinek a feladata az, hogy csak a megfelelő pénzügyi és technikai háttérrel rendelkező cégek kapják meg azt az engedélyt, hogy offshore tevékenységeket végeznek, tehát tengeralatti fúrásokat. A cégnek ilyenkor, mint említettem, megfelelő szakmai, illetve pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. Van még egy nagyon fontos dolog, ez pedig a, a független ellenőrzés kérdése. Elnéz... Ugye a technikai és szakmai kérdések nagyon fontosak, illetve biztonsági momentumok, momentumok is. Ezeket a lelőhelyeken, tehát a furótornyoknál kell egy független hatóságnak megvizsgálnia. Aztán független tagállami hatóságok ellenőrzik a biztonsági és környezetvédelmi normák betartását, illetve Fontos még a felelősség kérdése, a kőolaj és földgáz cégek felelősek lesznek a javaslat értelmében környezetvédelmi károkért. Nagyon fontos tehát a tengeri fajok és a, a tengeri élőhelyek védelme. Itt egyébként nem csak mi vagyunk illetékesek ebben a kérdésben, hanem más szakbizottságok is. Elnök asszony, mik ennek a javaslatnak a kritikus elemei? Nos, az egyik legfőbb vitapont az, hogy irányelvre vagy rendeletre van -e itt szükség. A bizottság javaslata rendelet, ez lenne tehát a jogszabályi elképzelésük. A bizottság véleménye értelmében ez teremt egyenlő viszonyokat, és ez alkotja, ez a legjobb kerete a harmonizált fellépésnek Európa szerte. Ugye? Az irányelve megvan az a probléma, hogy e-, eltérő megvalósítása lehet a különböző tagállamokban. Sok ipari az ipar sok szereplője, illetve a tanácsban a tagállami delegációk is sokan úgy vélik, hogy, hogy egyfajta jogbiztonság, e, egyfajta jogi biztonság hiányáról beszélhetünk a rendelettel. Nagyon sok tagállami szabályozót, szabályozó egyszerűen megszűnik, ugye ezek már léteznek például az Egyesült Királyságban, Dániában, ezeket elvileg meg kell szüntetni. Ők úgy érvelnek, hogy egyrészt sokáig tart, míg megvalósítjuk ezeket az új európai normákat, másrészt pedig lehet, hogy ez a biztonság rovására megy. Próbálok gyorsabb lenni, elnök hogy értettem a jelzését. Aztán fontos az is, hogy kollégák hangot adtak az érintett felek véleményének, hogy a biztonság készített egy hatás tanulmányt. Itt emlékeztetném önöket arra, hogy tudjuk, hogy a kőolaj és földgáz föltárás egyre mélyebb vizekre hárul, tehát egyre nagyobb tengeri nyomásról beszélhetünk, egyre nagyobb a kockázat is a lelőhelyek felkutatásánál, és ugye egyre messzebb kerelünk az Európai Unió területétől, például az északi sarkör felé haladunk, stb. stb. A bevezetőben beszéltem a kritikus elemekről, de csak azokról beszéltem, amelyek az itrére tartoznak, de vannak olyan elemek is, amelyekkel az MV, illetve a Juri bizottsággal együttesen kell megküzdenünk. Például annak a kérdése, hogy mi a helyzet azon olajipari vagy földgázipari dolgozókkal, akik felhívják a figyelmet a veszélyekre, tehát az úgynevezett whistleblowers kérdése. Néhány héttel eh, ezelőtt baleset történt Aberdeen közelében az egyik olaj eh, föltárásnál, ez is mutatja, hogy még a jó bevált technológiák is eh, balesetet okozhatnak, úgyhogy mindig mindent lehet jobban csinálni, a tökéletesség nem létezik. Jelenleg folyik ezzel kapcsolatban a vizsgálat, és ennek várjuk a végeredményét. Egyébként a bizottság, bizottság tervezetében is van lehetőség, sőt előirányzott egy ilyen fajta vizsgálat. Köszönöm. Igen, rendben van, meg szeretném nyugtatni a kollégákat, hogy majd lesz alkalom arra, hogy megbeszéljük ezt a témát július 11-én, 12-én, amikor bemutatásra kerül a jelentés tervezett négy shadow, és további hozzászólások, tehát röviden a sárnyék jelentéstévők három percet kapnak, ott van az óra, az első Skinner kollega. Neki Um, thanks to Ivo. Köszönöm, köszönöm Ivónak a bevezetést. Emlékeztettek bennünket arra már évekkel ezelőtt, hogy az ipar mennyire önelégült, és arról is tudunk, hogy ami az egészségvédelmet és a magas normákat illeti, ezeket meg kell valósítani, majd egy későbbi vitában egyébként erre rátérünk, az elnök asszony emlékeztetett bennünket erre. Ami a bevált gyakorlatot illeti és a magas normákat, az EU-ban ez szokásos, de az EU illetően kevesebb, mint a tagállamok felének van engedélye a mélytengeri olajforrásokra, és el kell gondolkodni azon, hogy nem kellene itt a részvételt változatosabbá tenni, hiszen csak egyesek kezében koncentrálódik most ez. Ön beszélt már arról is, hogy az offshore kitermelést hogyan vezérlik, vezényelik le, és a másik a munkavállalók függetlensége azok, akik helyileg a helyi munkavállalók fontos, hogy belegyenek vonva. A másik, milyen haszna van az olaj és a gáz felderítésének, ezt illetően nincsen kételjünk. A moratóriumot a bizottság feloldotta, mert ez megkötötte volna a kezét, de Tudjuk, hogy milyen problémák merültek fel a közelmúltban, de ez nem a szabályok megsértése miatt következett be. Azt is meg kell nézni, hogy az árak hogyan alakultak. Nyomás gyakorolt a Ford jelentés is mindenre, ami a mélytengeri fúrásokat illeti, és azt is tudjuk, hogy mi történt Mexikóban. Mi javasoltuk, hogy legyenek itt korlátozások, ami az olaj kitermelő platformokat illeti, de figyelembe kell venni azt, hogy milyen tényezők játszanak szerepet. Köszönöm. E köszönöm Skinner kollégám, köszönöm a rövid hozzászólást. A Fiona Olnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Beletúr munkáját, a jelentést. Én néhány dologra korlátoznám magam, mert nincs túl, nincs túl sok időm. Nos, legyen-e irányelv, legyen-e rendelet, Egyetértek azzal, hogy azon tagállamok számára, ahol már van egy jól bevált rendszer, eh, nem egyszerű eh, újraírni az egészet, tehát vagy irányelvre van szükség, vagy pedig figyelembe kell venni azt is, hogy mi történik a tanácsban, a munkacsoportban. Ott már kristály, kikristályosodni látszik a megfogalmazás. Jó lenne, hogyha nem akarnánk újra feltalálni Kolumbusz tojását, és nem kéne erre időt vesztegetnünk, inkább figyeljünk oda arra, hogy mit csinálnak a tanácsban. Második dolog. Nagyon örülök annak, hogy januárban a földgáz és kőolaj hatóságot fölállítják, ez mindenképpen egyfajta szakértői gárdát jelent, és erre támaszkodhatnak a tagállami szakértők is. És ez egy, és egyfajta ö, megfelelési feltételeket is szabhat. Nos, szerintem az engedélyek kiadása máshogy is elképzelhető, nem csak az EMSA feladatkörének kiszélesítésével, és erről a Ford jelentése kapcsán is szó volt már. Hát az lenne a lényeg, hogy egy független és nem túlságosan megterhelő módot találjunk. Ez egy ez az iparág rendkívül rendkívül ö, érzékeny, nehéz iparág, oda kell rá figyelni. Aztán a vészhelyzetek esetében a katasztrófa terve kidolgozása, tehát a felkészülés nagyon fontos, nagyon fontos, hogy milyen gyorsan e, tudnak megjelenni, vagy a helyszínen lenni a különböző csapatok, hogy milyen e, arányban tudják a takarítást, e, vagy a tisztítást végezni. Nos, jó lenne, hogyha ezeket a belső vésztervek publikusak lennének, tehát ez az átláthatóságot növelni, és nagyon fontos lenne a, azt a fajta gyors beszámolási rendszert alkalmazni, ami már létezik a légiközlekedésben is. Így az egész iparág azonnal tudomást szerezhetne a helyzetről. Aztán milyen hatóságokat kell fölállítani. Szerintem az a, itt a lényeg, hogy ugyanolyan biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak kelljen megfelelni Európa szerte. Nos, jogi szempontból kicsit bonyolult az, hogy mi a helyzet az Európán kívül dolgozó cégekkel. Szerintem az az kéne, hogy legyen a kiindulási pont, hogy az EU-s cégek Európán kívül is ugyanezeket a előírásokat tartsák be. Az Egyesült Államokban egyébként van egy hasonló törvény, és ugyanúgy kéne járnunk, mint, mint más kérdésekben, például az átláthatósági, átláthatósági irányelv előírja, hogy az EU-s cégeknek közé kell tenni az arról szóló adatokat, hogy milyen, milyen fizetéseket fizetnek ki, bárhol is működik a cégük világszerte. Köszönöm. Grazie, Fiona. Köszönöm szépen, Fiona Ol. Madame Rivezzi-nak adom meg a szót. Parancsoljon. Mikrofon ki van kapcsolva? Sorry. Voilà. Oui, euh, merci, merci. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, ami az irányelvet illeti, én azt hallottam, hogy a tanács ellenzi, hogy legyen egy ilyen szabályozás. Ahogy ön említette, hogyha egy irányelvet eh, dolgozunk ki, akkor hosszú időt igényel, és lett egy probléma azzal, hogy hogyan fogjuk átültetni az irányelvet. Mi azt akarjuk, hogy gyorsan, hatékonyan és minden országot érintsék ezek az előírások. Maximális biztonsági előírásokról van szó. Tehát egy olyan törvényt kellene hozni, egy olyan rendeletet kellene hozni, amelyik hatékony, és ezzel én támogatom inkább a, a rendeletet. A második kérdés, hogy szükség van egy európai ügynökségre? Nos, egy ilyen jellegű ügynökségnek, amikor én vitatkozok, a, beszélgetek az iparban érintettekkel, ők azt mondják, hogy legyen egy független, egy olyan intézmény, amelyik megfelelő módon tudja ellenőrizni, amit mondanak a olajt, kőolajtársaságok, az olajtársaságokat. Nos, utána szükség van arra, hogy legyen a tapasztalatok megosztásának mechanizmusa is, egy rendszere is. Mi az, ami fontos? Az, hogy ellenőrizzük ezeket a baleseteket, osszuk meg a többiekkel ezeket a baleseteket, hogy meg legyen a megfelelő megoldás, ezt a megoldást mindenki alkalmazhassa, hogy megelőzze a további ilyen balesetek előfordulását. Hát én úgy gondolom, hogy ez lenne ennek az ünnökségnek a feladata, és tudnánk tenni sokat, és ezért támogatom a hármas opciót. Mi az, iparág, az iparnak a felelőssége, mik a szereplőknek, a, a, mik a, a további szereplőknek a szerepe ebben, és a felelősségük, és milyen felelősséggel bírjon ez az Európai Ügynökség. Aztán ami a pénzügyi kötelezettségeket illeti, a és az erről szóló irányelv. Nos, én egyetértek ezzel, támogatom ezt, ez lehetővé teszi azt, hogy biztosítsa a ö, ö, a cégeknek a felelősséget, amennyiben történne egy valamilyen környezetszennyezés, mert amikor olyan balesetek történnek, amelyek offshore, tehát esnek a, az országok hatástörén, akkor senki nem tudja ezeket behajtani. Nos, én úgy gondolom, hogy ez az ügynökségnek megfelelő módon kellene, hogy eljárjon a környezetszennyezések esetén, az olajszivárgásoknál, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen kettős mérce, kettős szabvány az európai cégeknek ugyanazokat a szabványokat kell eh, használni, amikor külföldön tevékenykednek, és európai bírósághoz lehetne fordulni, amennyiben nem tartják be külföldön a mi ö, eh, szabványaink. Mert például a Niger deltájánál Afrikában ott van egy európai cég, amelyik nem alkalmazza azokat a szabványokat, amelyeket alkalmaz az északi tengeren például, volt más európai bánya forrásoknál. Aztán egy nagy csalódás. Én úgy gondolom, hogy a cégeknek kötelességük lenne félretenni egy kis összeget a bevételükből az baleset megelőzésnél. Nézzék meg, mi történt az Egyesült Államokban. Hónapokat kellett várni, mire felépítettek azt a szivárgást, megelőző és leállító szerkezetet. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen tartalék a balesetek megelőzésére, kutatásra, fejlesztése annak érdekében, hogyha a kőolaj szivárgás történik, akkor az ne terjedjen tovább. Köszönöm szépen. Még egy hozzászólás Ford Köszönöm, köszönöm Ivónak, hogy magára vállalta ezt a munkát, és köszönöm mindenkinek a hozzájárulását. Az offshore olajkitermelés kitermelés nagyon jelentős kockázatokkal jár, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és a feladatunk, hogy minél biztonságosabb legyen a munkavállalóknak, és kevés hatással legyen a környezetre. A bizottság hatásvizsgálata jó, és arról is szó volt, hogy mi történt a mexikói öbölben, a magas nyomás alkalmazása, hogy az egyik hozzászóló mondta, az északi tengerben más technológiát használnak, és kevesebb, mint a fele szivárog el. A rendelet vagy irányelv kérdése nem a végrehajtás itt a kérdés, hanem a normák elvesznek akkor, amikor a végrehajtásról van szó. Az irányelvet két szakaszba lehet végrehajtani, és ez a specifikus biztonsági jelentés minőségére hatással van. Nem szabad jogbizonytalanságot hagyni, hanem azt kell elérni, hogy a legmagasabb biztonsági normákat hajtsák végre. Az irányelv talán rövid távra könnyebben támogatható. Nem azért, mert lazább normákat akarunk. ami a megállapodásokat illeti, figyelembe kell venni a, figy- a biztonsági jelentéseket. Ez állandóan alakulóban van, de ez a biztonság kulcs része. A harmadik eh, fél általi igazolás. A, ha egy második fél ellenőriz, ez eh, jó szokott lenni, de vannak olyan cégek, amelyek esetében harmadik fél ellenőrzi a biztonságot és a berendezéseket. Meg kell nézni, hogy a harmadik fél megfelelő-e vagy nem ebben az esetben. Hogyha baleset történik, mint az Algém esetében volt, akkor az átláthatóságot kell biztosítani, a jó vészhelyzet terv, a megfelelően kiképzett személyzet azt jelenti, hogy nem halnak meg emberek, és elhanyagolható a környezetszennyezés, még azok számára is, akik a leginkább foglalkoznak a környezetvédelemmel. Hogyha váratlan esemény következik be, akkor ezt kézben kell tartani, minimalizálni. A capping, a berendezések fontos, és kellenek tervek a mentésre is, főként akkor, amikor magas a kockázat. Információ megosztás és a tanulságok levonása. Itt többet kell tenni. Az OGP már az információ megosztással elkezdett foglalkozni, de segíteni kell őket abban, hogy ez tovább folytatódjon a szennyező felelőssége fontos, a szennyező fizessen elvet kell alkalmazni. De hogyan fizetnek, és hogyan bizonyítják, hogy megvan ehhez az eszközük, ez már más dolog. Az MB bizottságnak itt nincs kompetenciája, akkor, amikor a pénzeszközökről van szó, de megpróbálták ezt belevenni a saját kezdeményezésű jelentésben itt nincs igazi nagy biztosítási piac ezekre a kockázatokra, meg kell nézni, hogy milyen alapok alkalmasak erre. Van erre példa. Azután a minősítő intézetek, ez gond a, az ipar, a vállalatok számára. Ami az MV ütemtervét illeti, Kérem, hogy zárja le, mondja az elnök asszony. Ami az offshore olaj és gáz vállalatokat illeti, ezeket a bizottságnak meg kell hallgatnia. Ez már meg is történt, akkor, amikor még ezt a rendeletet, még mielőtt nyilvánosságra hozta volna a tervezetet. Köszönöm szépen, kérem mindannyiukat, hogy működjenek együtt velem, hogy lezárjuk ezt a mai napot. Három hozzászólás a bizottság, és végül az előadó. Megkérem a Smith, Vigyáz Quadras, Madame Castillo, hogy tartsák be a két pontot, de szigorúan, mert különben nem fogunk tudni betartani az időket. Smith úr. Köszönöm, elnök azt, hogy nagyon örülök a mai vita hangnemének, gratulálok a jelentéstevőnek, nagyon kiegyensúlyozottan elemezte a helyzetet, hogy hogyan állnak a dolgok. Skót vagyok, és ezért nagyon örülök annak, hogy ennyire komolyan veszük ezt mindannyian. Számunkra ez a nemrégében bekövetkezett, bekövetkezett baleset nemzeti trauma. Nagyon fontosnak tartjuk a biztonsági, magas biztonsági normákat, komoly ö, tanulságokat vonhatunk le az eseményekből. Tehát azt szeretnénk, hogy a lehető legmagasabb munkahelyi és biztonsági normák lennének érvényben. Kérdés, hogy ez a csomag ez eléri ezt? Eléri ezt? Vagy egyáltalán van-e szükség erre a csomagra? Valószínűleg erre a legutóbbi kérdésre egyszerűbb a válasz. Sok tagállam erre nyilván azt mondja, hogy nincs erre szükség, hiszen nincs is offshore iparuk, nincs tengeri fúrás, mély tengeri feltárás más államok pedig, más államok számára, akik rendelkeznek ilyen iparággal, ez lehet fontos, sőt, elengedhetetlen ez az iparág és a, és a és a szakszervezetek egyértelműen úgy vélik, hogy tartalmi szempontból visszalépést jelent ez. Tehát a Norvégia Egyesült Királyság számára az egyértelmű visszalépés, nyilván Európa más részében erről máshogy gondolkodnak. Nagyon komoly szakértői véleményekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk ezt előrevinni. Most még korai fázisban vagyunk, úgyhogy előzetesen csak ennyi, de nagyon könnyű jogszabályokat meghozni, a kérdés csak az, hogy van ennek értelme, segíti ez a munkánk munkát seg, jobbak ettől el a különböző egészségügyi szabályok. Köszönöm. Köszönöm Vidal Quadras úr, elnök asszony, köszönöm szépen, rátérek a lényegre rögtön, meglepődtem, hogy egyes kollégák Belet úr jelentésére hivatkoznak. Én, ha jól tudom, a jelentést még nem hozták nyilvánosságra, gondolom, hogy megbíznak benne, és megelőlegzik a bizalmat, de azt hiszem, hogy máshol van itt szó. Nos, rátérek a lényegre, ez a rendelet pozitív elemeket tartalmaz, például a koordinált reakciók lehetőséget, vagy különböző intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a jobb együttműködést a különböző hatóságok között, de elhangzott néhány igen kritikus megjegyzést, amit figyelembe kell venni, és biztos vagyok abban, hogy az előadó, amikor elhozza majd a jelentését, figyelembe fog venni. Mert nézzük sorban. Egy rendelet egy irányelv helyett. Ez vitatható lenne, de fogadjuk el, hogy a rendelet azonnal és azonnali ö, alkalmazás, és kevesebb időt igényel az alkalmazása. Ez egy első engedmény lenne. Aztán, hogyha elfogadtuk, hogy ez egy rendelet, vannak olyan tagállamok, amelyek igen haladott eh, jogalkotással, joggal rendelkez, törvényekkel rendelkeznek ezben a témában, és eh, szükségük van bizonyos, eh, ezeknek az országoknak bizonyos engedményekre, és ők feleslegesnek tartanak. Nos, a végső végső eredménynél figyelembe kell venni, hogy szükségünk van jogbiztonságra. Ami nem lehet, az kétértelmű megfogalmazások, mint amit szerepel a második cikkben. Legyünk pontosak. Meg kell különböztetni az operációk, műveletek és és kevésbé veszélyes műveletek között. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy mindig az fog történni, hogy Mexikóban történt, a Mexikó öbölnél. Megfelelő módon kell a veszély, a kockázat arányában meg, eh, szabályozni. Aztán a határidőket eh, megfelelően kell megszabni, mert nem lehet azt elvárni, hogy azonnali hatállyal ilyen költséges eh, szabályokat alkalmazzanak. Figyelemben véve az elhangzottakat, én is eh, bízom Belent úrnak a munkájában. Köszönöm szépen, Pilar del Castillo asszony, köszönöm szépen elnök asszony, ahogy az elnök asszony már említette, lesz idő arra, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és ezért nem akarok nagyon mm, részletekbe menően megbeszélni ezeket a kérdéseket. Ez Kínér, az mond, ez Kínér és a többiek, mindenki brit, az előadó viszont nem brit, mert nincsenek britek a mi ö, frakciónkban, Biztos vagyok abban, hogyha lett volna brit a mi frakciónkban, brit lett volna az előadó legalábbis. Nagyon jó, hogy itt egy nem brit is van, és szól e az cserében. Sajnálatos módon nincs a mi frakciónkban brit. Nos, úgy vélem, hogy a végére kellene hagyni azt a vitát, hogy rendelet vagy irányelv, mert szerintem inkább először a tartalomra kellene koncentrálni. Nekem van egy, meg egy saját álláspontom, de hogyha folyamatosan fenntartjuk azt a vitát, hogy rendelet vagy irányelv ezért vagy azért, mind a kettő mellett szólnak érvekes ellenérvek, ez a dolog nem fog segíteni. Én úgy gondolom, hogy először koncentráljunk a tartalomra, aztán majd a végén határozzuk meg, milyen törvény, milyen jogi dokumentum legyen, vagy milyen jogi formát öltsön, az sokkal előbbre fog vinni minket. Tehát, hogyha most már elkezdünk vitatkozni, hogy rendelet vagy irányelv, sajnos ez akadályozni fog minket. Egyelőre nem járul hozzá semmihez. Én úgy gondolom, hogy a tartalomra kellene koncentrálni, természetesen a végén el kell jutni egy bizonyos álláspontra a parlament részéről, hogy rendelet vagy irányelv, és akkor kell ezt a vitát eh, lefolytatni. Köszönöm szépen, Pilár, mondja az elnök asszony. Jean adom, Jean adom meg a szót, hogy két percig beszél, hogy aztán beletúr, megkapja a szót a záráshoz. Thank you, Madam Chair, and good morning, everybody. Köszönöm elnök asszony, mindenkinek jó napot, köszönöm az előadónak, mindenkinek, aki hozzászólt. Mivel kevés az idő, nem fogom megismételni, amit az előadó mondott. Szerintem jól összefoglalta mindazt, ami a jogalkotási javaslatban szerepel. Ami a vitából, a hozzászólásokból kiderült, úgy látom, hogy a célunk közös. Mindannyiunknak az a legfőbb gondja, hogy az európai offshore-ban a legmagasabb biztonsági követelményeknek tegyenek eleget, és szeretném önöket megnyugtatni, itt egybe esnek a mi nézeteink, céljaink, és nagyon nagy gonddal fogalmazták meg ezt az anyagot. Mi rendelet mellett tettük le a voksot, ez még további viták tárgya, de biztos vagyok abban, hogy néhány érdekelt fél ezt ellenzi, azt mondja, hogy a rendeletet sokkal nehezebb megvalósítani. Kapcsolatban vagyunk néhány nemzeti hatossággal, amelyeknek ez a véleményük, de még nem kaptunk olyan véleményt, amely alá támasztaná ezt az igényt, Különböző nyilatkozatokat hallottunk, véleményeket, például ma is, de ami a részleteket illeti, például nem irányozták elő azt, hogy az összes biztonsági helyzettel kapcsolatosan a jelenlegi rendelkezéseket vissza kellene vonni, ami pedig a hatásvizsgálatot illeti, szerintem hasonló a helyzet. Bírálták a bizottság módszereit, de ezt az érdekelt felekkel megvitattuk, volt társértékelés is, és ott konkrét eh, érveket hallottunk, amelyek megerősítették a bizottság adatait. Voltak alternatív ala adatok is, de olyat nem hallottunk, ami érvénytelené tette volna a mi álláspontunkat, ami a északi-tengeri helyzetet illeti, mégpedig, hogy az olajkutak saját maguktól eh, szivárogtatnak olajat, vagy nem. Az algén eh, tapasztalat is eh, sok tanulsággal járt, mi történik egy jól működő rendszerrel, hogyha vészhelyzet áll, nem volt halálos áldozat, és a környezeti kár korlátozott volt, de azért önök emlékeznek arra, hogy miután az olajplatformot kiürítették, néhány napon keresztül többen spekuláltak, azt mondták, hogy miért gyulladt meg mégis az olaj, azután senkinek nem volt erre válasza. Óvatosan kell itt megítélni a múltbeli tapasztalatok alapján a helyzetet, és el kell kerülni azt a közelmúltban történt esetet, amikor azt látjuk, hogy a jogszabályok nem irányoztak elő vészhelyzetet. Mindent, mindenre kiterjedő joganyagra van szükség, amely az összes kockázattal foglalkozik, egészséggel, biztonsággal, környezettel. Köszönöm a megjegyzéseket, és várjuk a további együttműködés önökkel azért, hogy javítsuk ezt a javaslatot, és végül is megszülessen a joganya. Rendben. Megköszönjük a tolmácsoknak azt a néhány percet, amíg itt maradnak még. Reméljük, hogy tényleg néhány percről van szó. Ivo Beletnek adom meg a szót a következővel. Július 11-én lesz a bemutatás az anyagnak, aztán október 9-én lesz a szavazás, vagy a rákövetkező ülésszakon november 5-én, hogyha dűlőre jutunk az MV-vel, tehát ezt a végső szakaszt hagyjunk egyelőre függőben, attól függően, hogy hogyan tudunk együttműködni a további szakbizottsággal. Megadom neked a szót, megkérlek arra, hogy gyorsan szólj, mert a bemutatás már elég kimenítő volt, úgyhogy parancsolj. Uh, I will be very brief. Uh, uh... Csak röviden, elnök asszony köszönet az árnyékelentéstevőknek és a többi kollégáknak, nagyon-nagyon értékes észrevételeket hallottam, ami az ütemtervet illeti. Októberhez próbálunk projekt tartani az október, de hát aztán már meglátjuk. Nagyon sok egyirányban mutató megjegyzést hallottam, például a a, a alkalmazottak biztonságáról, illetve a szennyező fizetelvről, arról, hogy vegyük figyelembe a már létező normákat, például az Egyesült Királyság, nem csak az Egyesült Királyság, de e, többek között az Egyesült Királyság esetét, tehát megfelelő rugalmasságot kell megvalósítani itt a jelentésben. Irányelv legyen, vagy rendelet, hol hogy említette azt, hogy a tanácson belül már igencsak előre haladott a vita, de talán kreatív módon meg tudjuk oldani ezt a problémát. Pilárral egyetértek abban, hogy nem szabad, hogy lebénítson minket a tanácsbéli vita. Koncentráljuk a lényegre, és bizonyára megtaláljuk majd a megfelelően rugalmas megoldást. Itt rájövünk, hogy rendelet legyen ebből, vagy irányelv. Another point that I wanted to mention too is... Még egy dologra utalnék talán. Rivázi asszony az EMSZA szerepét említette. Fontos az EMSZA szerepe, vajon ki kell ezt terjeszteni? Erre vannak javaslatok. Rivázi asszony említette, hogy az olaj- és gázcégek bevételét kéne felhasználni arra, hogy kutatásfejlesztést finanszírozzuk, illetve, hogy az EMSA hatáskörét, feladatkörét kicsit kiterjesszük, hát nem tudom, hogy erről mit gondol a bizottság. Elképzelhető. Én, ez, én ugyanezzel nem értek egyet, de hát vannak ilyen jellegű elképzelések. Elnök asszony, ennyit szeretnék most mondani, és várom a július 11. ülést, akkor fogjuk előterjeszteni a módosító a jelentést, és valószínűleg addigra már lesz egy-két módosító, és köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, nagyon jó volt a vita. Háromkor folytatjuk, köszönöm.